Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sitzung. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, folytatjuk a mai ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét mindenki elolvashatja, ugyanígy az elfogadott szövegeket, és hogyha nincsen senkinek ellenvetése, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek, külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba, ez a téma, valamint az ezzel összefüggő dezinformáció, félretájékoztatás. Ez egy nagyon fontos téma, amely sajnálatos módon egyre többet foglalkoztat bennünket. Meg is kezdjük a vitát. Először is a soros elnökség képviseletében Tuppurainen asszonynak adom meg a szót, tessék. Elnök úr, tisztelt képviselők! Közel négy hónap telt el az európai parlamenti választások óta, amelyeket számos tagállamban más választásokkal együtt tartottak meg. Súlyosabb beavatkozást nem tapasztaltunk a választásokba, ugyanakkor azonban a tényellenőrzék, télen, tényellenőrzők és újságírók többször is jelezték, hogy mégis külső befolyásolás történt. Fontos, hogy növeljük a tudatosságot, a felkészültségi szintet és a demokráciákat is megerősítsük, szemben a hibrid fenyegetésekkel szemben beleértve a dezinformációt és Ez egy prioritás a mi elnökségünk számára. Hosszú távú erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a demokratikus társadalmaink ellenálló képességét növeljük, hiszen a dezinformáció és a hibrid fenyegetések a biztonsági környezetünk állandó részét képezik. A fenyegetések folyamatosan fejlődnek, és egyre nagyobb a kockázata a külső beavatkozásoknak és online manipulációnak beleértve az adatgyűjtési technológiákat és a mesterséges intelligenciát is. Éppen ezért megfelelő válaszadásra van szükség. A tanács üdvözli a bizottság azon szándékát, hogy méreható elemzést készítsen arról, hogy az online platformok és más szerződő felek mennyiben tették meg a szükséges lépéseket a magatartási kódex értelmében. A bizottság az év végéig különböző lépéseket javasolhat ezzel kapcsolatosan. Az év vége előtt számítunk arra, hogy megszületik a bizottság jelentés a 2019-es EP választásokról is, remélhetőleg külön kiemeli majd a választásokba való beavatkozással kapcsolatos felkészültségi szintelemzését is. Emellett remélhetőleg a bizottság beszámol majd ebben a jelentésben esetleges további kezdeményezésekről is ezen a téren. Nagyon fontos ez a téma számunkra, ahogyan a tanács is jelezte már többször, beleértve az új stratégiai agendáját is. Az EU-s intézmények és a tagállamok fontos szerepet játszanak mindebben, mindenki természetesen az illetékességei határain belül. Mindannyian felelősek vagyunk a demokratikus folyamatok védelméért. Fontos, hogy az Európai Unió és a tagállamok közös erőfeszítéseket tegyenek, de a civil társadalomra és a magán szférára is szükség, magán szférára is szükség van. Átfogó erőfeszítésekre van szükség, oda kell figyelnünk a fenyegetések belső és külső dimenziójára egyaránt. A tanács márciusi következtetései követően, amelyek a szabad európai választásokról szóltak, sok lépést tettek mind az EU-s intézmények, mind pedig az egyes tagállamok is. Az Európai Választási Együttműködési Hálózatban például szakértők rendszeresen megosztják egymással a tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat, emellett van egy gyors rendszer is, amelyben a dezinformációs kampányokról cserélhetnek valós időben információt a tagállamok. Nagyon fontos az európai értékekről és politikáról való kommunikáció megerősítése, valamint az európai média ökoszisztéma támogatása is. Elő kell mozdítani továbbá a médiával és a digitális technológiákkal köz, ö, kapcsolatos ismeretterjesztést, együtt a magánszférával és a civil szervezetekkel és fel kell mérni természetesen a választási kontextusban a kiber fenyegetettséget is, valamint a választási rendszer kitettségét, továbbá a közösségi hálózati platformokban a bevált gyakorlat megosztása, és így tovább, tehát láthatják, hogy rengeteg lépésre került már sor. Elnök úr, tisztelt képviselők! Annak érdekében, hogy hozzájáruljon ezen erőfeszítésekhez, a román soros elnökség jelentést készített a dezinformáció elleni küzdelemről és az EP választásokból levont tanulságokról. Ezt a munkát folytatva az elnökségünk egyik fő prioritása az, hogy megerősítsük a demokratikus társadalmaink rezilienciáját, a koordinált és átfogó fenyegetésekkel szemben, így kívánjuk átfogóan biztosítani a polgáraink biztonságát. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a munka, amely a nyílt demokratikus társadalmak védelmére irányul, mindenképpen olyan lépéseket követel meg, amelyek tiszteletben tartják a polgárok alapvető jogait is, beleértve a véleménynyilvánítás szabadságát. Ennek kontextusában az elnökségünk számára különösen fontos, hogy megerősítsük az EU hibrid fenyegetésekkel szembeni ellenálló képességét, és az ellenálló képesség erősítését mind az EU-ban, mind a tagállamokban. Már júliusban létrejött egy munkacsoport horizontális mandátummal, és megtartotta első ülését is ebben a tárgyban. Az is fontos, hogy tovább fejlesszük a partneri kapcsolatainkat, külön kiemelném a NATO-hoz fűződő kapcsolatainkat. A hibrid támadások elleni központ, amelynek a központja Helsinki-ben található, szintén egy fontos partnerünk ezen a téren. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk az összes megfelelő partnerrel, emellett a dezinformáció elleni cselekvési terv is felvázolja, mennyire fontos, hogy az Európai Unió kelet és déli szomszédságában található országokkal és a Nyugat-Balkánnal is együttműködjünk. A dezinformáció elleni küzdelem, a média, média megerősítése, a digitális és média ismeretek terjesztése mind-mind fontosak a szomszédságunk területén. Koordinált módon kell együttműködnünk egymással ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat kezelni tudjuk. A választások védelme az európai értékeink védelmének kulcsfontosságú pontja. Köszönöm hölgyeim és uraim, a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Bizottság részéről ketten vannak ma itt velünk. Jurova asszony és King úr is itt van velünk. Először is Jurova biztos asszonynak adok szót. President. Elnök úr, tisztelt képviselők, a demokrácia tisztelete, a jogállamiság és az alapjágok tisztelete az a három alapérv, amely összekapcsol bennünket az Unióban. Nem vehetjük ezeket természetesnek. Von der Leyen biztos megválasztott bizottsági elnök kijelentette, hogy a demokrácia védelme a biz, új bizottság prioritása lesz. Kihangsúlyozta, hogy demokratikus rendszereinket egyre gyakrabban támadják azok, akik destabilizálni akarják az uniót és meg akarják osztani tagjaikat. Ezért többet kell tennünk, hogy megvédjük magunkat a külső támadásoktól a dezinformáció terjedése és a sötét pénzek eh, politika befolyásoló hatása kihat a közvéleményre és eltorzítja a vitát. A hazai és a külső eh, tényezők eh, ezt kihasználhatják, befolyásolhatják a szociális vitákat, az éghajlatváltozás, a migráció, közbiztonság, az egészségügy és a pénzügyek területén manipulálhatják a vitát. A manipuláció tudományba vetett és az empirikus bizonyíték alapú érvelést is ellehetetlenítheti. A szabad választások végrehajtása elsősorban a tagállamok felelőssége, de ugyanakkor egy európai megközelítésre is szükség van, figyelembe véve. a manipulációs erőfeszítések nemzetközi voltat. Ha valami egy tagállamot érint, ez minden tagállamot érinthet. A választói csomag segítségével 2018. szeptemberében a bizottság elkötelezett lépéseket tett annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok erőfeszítéseit a választások integritásának megvédésére és az dezinformáció elleni fellépésre. A nemzeti választási hálókat arra buzdítjuk, hogy a legjobb gyakorlatokról cseréljenek tapasztalatot. A tagállamok közötti együttműködést az Európai Együttműkő Választási Együttműködési Hálózat is erősítette, amely segítette az operatív kapcsolatok létrehozását a tagállamok között és a tapasztalatcserét. A hálózat tagjai négyszer találkoztak a választások előtt, és a választások, az európai parlamenti választások után áttekintették a helyzetet. A nemzeti hálózatok képviselői ültek itt egy asztalhoz, és termékeny eszmecserét folytattak egymás között is más intézmények képviselőivel. Többek között a parlament és a civil társadalom képviselőivel is. A hálózat tevékenysége a komplex terület minden aspektusára kiterjed, az állampolgárok figyelemfelhívására, a más platformokkal való együttműködésre, valamint a, nyuga, a külföldi finanszírozás eh, feltérképezésére szolgáló jogeszközök feltárására. Segít ez abban is, hogy a tagállamok ellenálló képességüket megerősítsék a cibertámadásokkal szemben. A tagállamok kihangsúlyozták, hogy mind a nemzeti, mind az európai hálózatok folytassák együttműködésüket az európai parlamenti választások után is, annak érdekében, hogy támogassák a tagállamokat választói rendszereik ellenálló képességének megerősítésében. Ezen erőfeszítések előzetes eh, áttekintése az európai eh, választások kontextusában biztató. Koordinált Európai Uniós megközelítés erősebb készenlétet és felkészülést biztosította a manipuláció és a dezinformációval szemben. Hasonlóan a korábbi választásokhoz méreható vizsgálatot hajtott, hajtunk végre a választások tisztaságát vizsgálva. Nemzetközi partnereinkkel is együttműködünk több fórumban, többek között a NATO-val, a G7-ekkel és egyes államokkal is együttműködünk. Ez egy komprehenzív és átfogó megközelítést alakít ki, és az ellenálló képes választói rendszerek kialakítását segíti. A nemzetközi együttműködés segíti, hogy minden szereplő egy hangúan szólaljon fel, az alapjogok teljes tiszteletében elsősorban is a gyülekezési szólásszabadság tiszteletben tartásával. Ahogyan von der Leyen megválasztott bizottsági elnök asszony mondta, a bizottság, hogy a parlament támogatja, arra tör majd, hogy egy európai akciótervet hozzon létre, amely a külső befolyásolás veszélyeit hangsúlyozza ki az európai választások során. Hogyha megerősít a tisztelt ház alelnöki jelölésemben, én fogom koordinálni ezt a tervet, demokratikus rendszereink ellenálló képességének kialakításában, és a fake news, a hamis hírek, a téves hírek elleni fellépésben, valamint a szólásszabadság és a sajtószabadság és a mediális pluralizmus megvédésében is fontos lépéseket tervez tenni a következő bizottság. Hogyha tehát a tisztelt megerősít eh, pozíciómban, akkor szorosan együttműködöm a tisztelt házzal, a civil szervezettel, a tagállamokkal, annak érdekében, hogy megvédjük és megerősítsük az európai demokráciát. Köszönjük szépen! Következő felszólalunk szintén a bizottság részéről. King biztos úr, tessék. Chair, uh, colleagues, thank you very much. I'm gonna... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A félretájékoztatással kapcsolatos kihívásra szeretnék koncentrálni. Ahogy hallottuk, sajnálatos módon az európai parlamenti választások alatt nem volt széles körben koordinálva a félretájékoztatásos eh, támadások elleni fellépés ez nem jelenti azt, hogy, hogy szabadok voltunk, hogy nem volt félretájékoztatás. Voltak, nagyon sok, több ezer jelentés készült egész Európában mindenféle félretájékoztatási forrásokról. Például, hogy egy másik tagállamból hozzak példát, Németország, egy jelentés azt mutatja, hogy az online támogatás az egyik német pártok, egyik német párt javára 86%-át képviselte a pártnak az teljes Facebookos tevékenységét. Négyszer annyi komment volt, hatszor annyi megosztás volt ebben az esetben, mint hogyha összedjük az összes többi pártot. Ezek a lájkok és megosztások nagy része 8000 gyanús ekkantról származik, ahol nem valószínűleg valótlan nevek vannak megadva, és gyakorlatilag ez több százezer kontentet is jelentett tartalmat. Sajnálatos módon ez a nagymértékű félretájékoztatás a modern politikai élet része. Hogyha a platformok nem tudják felismerni ezt a több ezer koordinált ajkontot, amelyeknek random neve van, és amelyek gyanúsak, vagy gyanúsként nem tudják ezeket felfedni, akkor ez problémát jelent. Ezt nem fogadhatjuk el, hogy ez az új helyzet. Többet kell, hogy tennünk, együtt kell, hogy dolgoznunk, le kell, hogy zárjuk azt a teret, ahol ezek a, az ellenséges és rossz szándékú félretájékoztató szereplők föl tudnak lépni. Meg kell, hogy erősödjünk, meg kell, hogy védjük hogy magunkat ez ellen a hatás ellen. És ezért a tagállamokkal együtt és más partnerekkel együtt legalább négy területen dolgozunk együtt. Az első, erről történt említés, egy gyors figyelmfelkető rendszer fölállítása a tagállamokkal közösen a közös fellépés érdekében a lejárató kampányok esetén meg kell, hogy erősítsük ezt a mechanizmust. Konzultációkat folytatunk annak érdekében, hogy hogyan tudjuk megerősíteni az információcserét tagállamok, intézmények és a platformok között. Természetesen a civil szervezetekkel és a kutatókkal is együtt kell, hogy dolgozzunk. Kutatási és elemzési központot is föl kell, hogy állítsunk. A második ilyen eszköz, az elmúlt két évben mobilizáltunk egy tényfeltáró, kutató, civil társadalmi szereplői tevékenységet azért, hogy föl tudjunk lépni a lejárató kampányok ellen, illetve, hogy milyen válaszokat kell kidolgozni azért, hogy ennek a közösségnek a munkáját meg tudjuk erősíteni. Ennek érdekében egy új európai online platformot állítunk föl. 38 tényfeltáró szervezet fog ebben dolgozni 17 tagállamból. A Connecting Euro Facility program finanszírozásával. Ahhoz, hogy hatékony legyen ez a munka, arra van szükségünk, hogy a platformok is megfelelő szerepet játszanak. Biztonságos hozzáférés kell, hogy biztosítsunk a számukra a tényfeltáró kutatók által felfedezett adatokhoz, azért, hogy a saját kutatásokat is elvégezhessék, és jobb válaszokat dolgozzanak ki biztosítva azt, hogy az etikai és szakmai standardokat tiszteletben tartjuk. A harmadik téma, amin dolgozunk, a nagy internet platformok aláírtak egy félretájékoztatási egyezményt, ez is elhangzott már szeptemberben, tavaly szeptemberben zártuk le ezt a munkát. A Facebook, Google, Twitter, Mozilla kereskedelmi szövetségek a reklámmal foglalkozó területen, sőt, még a Microsoft is most már aláírta. Ezek komoly emberek, egyeztettek, egy sor vállalást tettek, 14 15 különböző vállalást tettek, és mi monitorozzuk, hogy valóban teljesítik -e ezeket a vállalásokat. Szeptember közepére, vagyis mostanra már az aláírók saját értékelést is végeznek, ezt átadják nekünk. Ezt követően harmadik felekkel, tanácsadókkal fogunk együtt dolgozni, hogy egy független értékelést kapjunk október közepére, arra vonatkozóan, hogy hogyan teljesítik a vállalásokat. A jelentés alapján egy összefoglalót fogunk készíteni, még október vége előtt az új kódex teljesüléséről és az utolsó lépés pedig egy teljes értékelés lesz, amely a bizottsági közlemény formájában fog megjelenni a jövő év elején. Itt is további konzultációt fogunk végezni, független szakértőkkel és tagállami audiovizuális szakemberekkel. Jurva biztos asszony, Gabriel biztos, és jó magam is több alkalommal egyeztetünk ebben a témában, és úgy gondoljuk, hogy további lépéseket kell, hogy tegyünk, hogyha erre van szükség a szabályozás területén is. Egy sor törvényhozási és egyéb javaslatot, javaslat született már tagállamok részéről, és például az Egyesült Királyság jelezte, hogy egy új törvényt fog összeállítani, Franciaországban pedig az elszámoltathatóságot kívánják fokozni. Mi ösztönözzük a tagállamokat, hogy erősítsék meg ezeket a tevékenységüket. A negyedik kezdeményezés, ez az utolsó, hogy megkívánjuk erősíteni a állampolgárokat, hogy a médiában jobban tudjak tájékozódni, és az EU szakpolitikák, EU értékeket jobban megértsék, és így erősítsük meg az állampolgárokat a félretájékoztatás negatív hatásai ellen. Általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy jó munkát végeztünk, már megtettünk néhány lépést, de őszintén megmondom, hogy még nagyon sok munka áll előttünk. Pontosan ezért Jurova biztos asszonyhoz hasonlóan én is örülök annak, hogy a következő bizottság és a következő bizottság elnöke hangsúlyozta, mennyire fontos ez a munka. A már említettekhez hozzátéve szeretném elmondani, hogy a megválasztott elnök bejelentette, hogy európai koordinált megközelítésre van szükség a humán és etikai következmények tekintetében. Új digitális szolgáltatási törvényt javasol a digitális platformok, szolgáltatások, termékekre vonatkozóan, ez is szorosan kapcsolódik a mai vitánkhoz. Ezek az erőfeszítések, illetve azok a témák, amikről beszélünk, ezek rendkívül fontosak lesznek egy átfogó demokratikus digitális jövő szempontjából mindannyiunk számára, minden állampolgár számára. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezeket az átfogó magyarázatokat. Most a képviselők következnek. Dobé Tomás az első hozzászólónk. No? Yeah. Thank you. Köszönöm, elnök úr, tisztelt soros elnökség, tisztelt biztosok és tisztelt képviselők. Ez a vita az alapvető európai értékekről szól, a jogállamiságról, a szabadságról és a demokratikus választásokról. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament a vitát követően egy nagyon erős állásfoglalást fogadjon el. Nagyon fontos, hogy mi itt Európában kiálljunk a szabad és demokratikus választások mellett, az olyan választások mellett, amelyekben nem avatkoznak be harmadik országok, de sajnálatos módon Európában ma nem ez a helyzet. Nem ez valósul meg. És fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament bátran mondja ki, hogy miről is van pontosan szó. Jól ismert tény például, hogy Oroszország folyamatos információs háborút folytat Európával szemben. Az orosz állam által szponzorált médiumok és a troll gyáraik megpróbálják alásni az európai demokratikus vitákat. Ugyanakkor azt látjuk, hogy más totalitárius áramok Kína, Irán, Észak-Korea is próbálkoznak azzal, hogy meggyengítsék demokratikus döntéshozatalunkat. Fontosnak tartom azt, hogy megpróbáljuk megvédeni az értékeinket, és biztosítanunk kell azt, hogyha valaki megtámadja a demokratikus intézményrendszerünket, akkor ennek következményei legyenek. Azt hiszem, barátaim, hogy ebben a plenáris ülésteremmel sokszor nem értünk egyet egymással, de hát erről szól a demokrácia. A demokráciában rendben van az, ha nem értünk egyet egymással, de nagyon fontos, hogy egyetértsünk mégis abban, hogyha a demokratikus döntéshozatalt nem védjük meg kellően a külső befolyással szemben, akkor az önrendelkezésünket veszítjük el. Ezért fontosnak tartom azt, hogy a következő hetekben közös állásfoglalást fogadjunk el ebben a témában, és kiálljunk az európai értékek mellett. Köszönöm. Köszönöm. Kati Piri következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszterasszony, kedves kollégák! Egy demokráciában a szabad, tisztességes választások elengedhetetlenek, de sajnálatos módon ez mégsem magától értetődő, nem lett magától értetődőnek venni az ilyen választásokat. Az elmúlt években számos európai masszív dezinformációs kampányok értek el a választások előtt, mégpedig külső befolyásolás eredményeképpen. Ki, korábban nem tapasztalt szintű támadásokat láthattunk. Az alapvető választási szabályok, amelyek például a harmadik országok általi pártfinanszírozásra vonatkoznak, meg sérültek több esetben is. Júliusban orosz média avatkozott be, illetve közölt információkat szelvinivel kapcsolatosan. Ez a parlament a legutóbbi ciklus idején nagyon határozott véleményt fogalmazott meg az ilyenfajta beavatkozással kapcsolatosan, ugyanígy a külügyi szolgálat is, és most örülök, hogy a finn soros elnökség is prioritásként kezeli ezt a témát. Az SND frakció nagymértékben támogatta, hogy felkerüljön a napirendre ez a téma ezen a héten, és úgy tudom, hogy nagy támogatottsága van annak is, hogy határozott állásfoglalás szülessen a témában. Komoly válaszokat kell adnunk arra, hogy hogyan akadályozhatjuk meg, hogy harmadik felek aláássák a demokratikus rendszereinket. Az én frakcióm azt javasolja, hogy egy különleges parlamenti bizottság jöjjön létre, amely az európai demokráciával foglalkozik, és biztosítja, hogy a szabad választások továbbra is, illetve a jövőben ismét magától értetődőek legyenek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Pascal Durand. Oui, merci, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, a felszólalását azzal kezdte, hogy elmagyarázza, és hogy örömét fejezi ki, hogy jól lefolytak az európai választások, hogy nem volt jelentős támadás. Én is örülök annak, hogy jól szerveztük meg, hogy jól lefolytak ezek az európai választások. Általában az választások és, általában, és az európai választások nem ö, teszik ki teljes mértékben a demokráciát. Ahogy Jorba asszony is elmagyarázta, a demokráciánk, ahogy mi ezt értelmezzük Európában, az veszélyeztetik, főleg a félretájékoztatás. Önök nagyon helyesen említették ezt. De veszély fenyegeti a demokráciát, a finanszírozás is, ezt is módszáj kimondanunk, a politikai pártok finanszírozása tekintetében is, hiszen ezek adják a alapkövét a demokráciának Európában. Vannak olyan külföldi szereplők, nem csak Oroszország, Oroszország teljesen egyetemben ilyen szerepet játszik, de nem csak Oroszország játszik olyan szerepet, hogy milliárdokat, euró milliárdokat fektetnek be az e, e, pártokba, főleg akik itt a teremben a bal oldalon ülnek, francia vagy olasz pártokról van szó elsősorban. A pártok finanszírozásáról kell, hogy beszéljünk az állásfoglalásban. Először is eszközt kell biztosítanunk a Stratcomnak. Ugye évente két millió euróval rendelkezik. Ezt most megemelték, igaza van a biztos úrnak, jogos volt ez az emelés, de hát legyünk komolyak, adjuk meg azt az eszközt, amire tényleg szükség van, hogy a félretájékoztatás ellen föl lehessen lépni. Adjuk meg azt az eszközt, amivel meg lehet akadályozni a külföldi finanszírozást, hiszen ez támadja valójában a mi európai demokrációnkat legyen meg a technológiai függetlenségünk. Hogyha rendszeresen a Európa Unión kívüli felekhez kell, hogy forduljunk az ellenőrzés érdekében, hát akkor nagyon nagy a probléma, hiszen akkor nem vagyunk függetlenek, nem tudunk függetlenül cselekedni. Köszönöm. Bütikofer úr. Herr Präsident, verehrte Rats... Elnök úr, igen, tisztelt tanácselnök asszony, biztos úr, biztos asszony, tisztelt képviselőtársaim. Meg szeretném köszönni a finn soros elnökségnek, mégpedig nyomatékkal meg szeretném köszönni, hogy ilyen komolyan vették ezt a témát, és köszönöm a bizottságnak is, hogy ilyen intenzíven foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Schützt muss in allererster Linie seine eigenen Európa, amely megvéd elsősorban saját magát, enne magát, a saját értékeit kell, hogy megvédje, és az európai szuverenitást kell, hogy megvédje. Erről van szó ezen vita során. Nem csak egy irányban kell óvatosnak lennünk, nem csak Oroszországból, és ez bizonyított, avatkoztak bele a politikánkba, hanem például Erdoğan elnök Törökország részéről, vagy a kínai totalitárius irányítás a gazdasági függőséggel akar befolyás gyakorolni, sőt az USA-ból bizonyos körök is igyekeztek beavatkozni az európai demokráciába úgy, hogy mi hátrányosan sérüljünk ettől. Hátrányosan érintsen ez bennünket. Egy nagy hatalmi vita rajzolódik itt ki egy autoriter nemzetközi rendszer és a demokrácia elkötelezett hívei között. Hogy ne, annak érdekében, hogy ne veszítsük el ezt a csatát, nem csak arra kell figyelni, hogy mások hogy akarnak bennünket félrevezetni, kisiklatni, hanem arra is figyelni kell, hogy ne oszthassanak meg bennünket Európán belül, amely megosztottságot azontán a harmadik államok kihasználhatják. Ez is hozzátartozik a szuverenitásunk megvédéséhez. Köszönöm. Köszönöm. Kampomenózi úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát a mai vita meglehetősen szürreálisnak tűnik, hiszen a ciberbiztonságról beszélt, tettek bevezetőjében a biztos asszony, ez nagyon helyes, <coughs> valóban meg kell erősíteni a ciberbiztonságot. De nem csak erről volt itt szó, hanem félre akarták vezetni ezt a vitát. És úgy akartak tenni, mint hogyha a von der Leyen asszony megválasztása során kirajzolódott politikai többség kényszeríteni ránk az akaratát, itt a fake newsról volt szó, és utalgatnak arra, ami Olaszországban történt volna. Azért mondom, hogy történt volna, mert nem történt semmi sem. Visszautasítom ezt, de a bíróságok térfelén van a labda, a bíróságok hozzanak hitélet abban, hogy történt-e valami visszaérés, vagy nem. Persze, az internetet keretek közé szabály kényszeríteni, az internet szabadságát megfékezni, ezt akarják, mi pedig nem akarjuk, de nem értik a választókat, nem értik az állampolgárokat. Létezik a Brexit szavazat, létezik az amerikai elnököt megválasztó többség. Látni kell, hogy ez a tömeg akaratot mutatja meg, és önök ezt nem értik. Elveszítették a valósággal való kapcsolatukat. Nézzük ezt a két dokumentumot, ez itt a parlament elnökségének dokumentuma 2018-ból, amikor 33,3 millió eurót fordítottak a nyilvánosság befolyásolására. Hát önök is befolyásolják a nyilvánosságot, maga az Európai Parlament is ezt teszi. Éppen ezért fontos, hogy a saját házunk táján söprögessünk és magunkra figyeljünk. Köszönöm. Köszönöm. Prokacsini úr, Prokacsini Nikola következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek ennek az állásfoglalásnak a lényegével. Ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy szenvedélyesen, kompulzív módon az Európai Parlament keres egy ellenséget. Ezt nem értem. Véleményem szerint meg kell védeni a biztonságunkat, a demokráciát, a társadalmat, a gazdaságot, jobb infrastruktúrákkal, jobb jogalkotási eszközökkel. Az 5G forradalomra is gondolok, ez érkezőben van. Nagyon oda kell erre figyelni, megfelelő módon kell kiválasztani a gazdasági szereplőket. Ahogy mondtam, értem az állásfoglalás lényegét, de nem értem a módszert. Szerintem sokkal fontosabb a figyelmünket arra koncentrálni, hogy az európai ügynökségek mennyire felkészültek, az illetékes ügynökségek, és nem az lenne a lényeg, hogy ilyen szenvedélyes módon ellenségeket keressünk, akik ellen politikailag föl tudunk lépni. Köszönöm. Köszönöm. Wallace és Mika. Köszönöm szépen, elnök úr, a liberálisok, a központi oldalon, a baloldalon ülők is. Ne, nagyon, tehát oda tekintenek a szélső balra, szélső pártokra, és látják, hogy úgy mondják, hogy itt befolyások körre kerül sor külföldről, de igazából a saját csődjüket akarják ezzel lefedni. És a amerikai választásokon is el volt a helyzet. A szélsőség megerősítése Európában az nem kívülről származik, hanem a megszorító intézkedéseknek az eredménye, a munkaerőpiac alakulásának az eredménye, és a finanszírozási imperializmusnak az eredménye. A, olyan feltételek alakulnak ki, hogy az emberek a saját létfenntartásukért kell, hogy aggódjanak. Amerika befolyásolja a demokratikus folyamatokat több mint száz éve, vagy több száz éve erősen, és ez a valóság. Thank you. Köszönöm szépen. Miroslav Radacsovszki következik. Elnök úr, nem én vagyok Radacsovszki képviselő, illetve Radacsovszki a nevem, nem jól ejtette a nevemet, elnök úr. Kedves kollégek, minek utána elolvastam a hibrid háborúskodásról és a dezinformációról szóló jelentést, az az érzésem támad, hogy talán mindannyiunknak el kellene indulnunk Moszkvába és megtámadni Moszkvát. Ezt én nem helyeslem, mert a jelentésből tényleg úgy tűnhet, hogy Oroszország a fő ellenség, de hát ez a pokolba vezető út, ez a feltevés. Nagy európai gondolkodók úgy beszéltek Európáról, mint egy olyan helyről, amely az Urál hegységtől a Lamáns csatornáig terjed, Emlékezzünk a történelemre. Több millió zsidót gyilkoltak meg táborok, haláltáborokban, és több millió szlávot is meggyilkoltak hasonló haláltáborokban. Nem szabad kelet-nyugat között, a kelet-nyugat közötti megosztottságra rájátszani, mert ez csak ahhoz vezet, hogy emberek halnak majd meg. Elnézést kérek, Radacsovszki úr, mondja az elnök. Remélhetőleg majd megtanulom a kollégák nevét, de sokkal könnyebb számomra egyébként is Karolin Edstátler asszonyt felkonferálnom. Köszönöm szépen! Az európai választásokra és folyamatokra való befolyásolási kísérlet nem újdonság, és nem olyasmi, amit csak is a science fiction művekből ismerünk. Már Ausztriában is tapasztalhattuk ennek a jelenségnek a jeleit, nem régiben támadták meg az osztrák néppárt központját, 1,3 gigabájtnyi adatot loptak el és továbbítottak legalábbis részben néhány héttel a Nemzeti Tanácsra vonatkozó választások előtt. Nyilvánvalóan a legfontosabb a gyors felgöngyölítés ezeknek az eseményeknek, ugyanis a politikai ellenfelek megkérdőjelezték ezeknek a támadásoknak az autenticitását, de a rendőrség számára időközben egyértelművé vált, hogy egy nagy arányú professzionális támadásról van szó, és az első nyomok külföldi szerverekhez vezetnek minket. Teljesen egyértelmű, hogy nem szabad pártpolitikai szempontokat követni, amikor ilyen arányú támadás ér valakit. Nem csak az osztrák néppártot támadták itt ugyanis meg, hanem az egész demokráciát. A dezinformáció megakadályozza a szabad vélemény kialakítását, és ezáltal veszélybe sodorja demokratikus választásokat is. Ezért a mai vitát és a soron következő állásfoglalást ennyi nagyon fontosnak tartom, ugyanis az a legfontosabb, hogy most európai megoldásokat találjunk, és ezekkel megvédjük a választásokat a bűnözőkkel szemben. Az értékeinket, az európai életmódot, a European Way of Life-ot kell mindenféle eszközzel megvédenünk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Benifej úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyre több vizsgálat indult, oknyomozó újságírók is feltárják, hogy Oroszország, de nem csak Oroszország célirányosan szól bele a választási kampányokba, próbálja befolyásolni a választásokat. Gondoljunk a 2014-es Front National botrányra, vagy például a olaszországi lega finanszírozás, olasz, orosz finanszírozásáról szóló hírekre. Matteo Salvini nem számolt be erről a parlamentnek, és um, hazudott a parlamentnek uh, Savioniról, um, a lega kiáró emberéről. Teljesen világosan látható, hogy a külső hatalmak destabilizálni akarják Európát. Egy-két európai politikus uh, a nemzeti politikára hivatkozik, de voltak éppen azt mondják, hogy a nemzet érdekét képviselik, de voltak éppen külső képvis- érdekeket képviselnek, marionetként mozgatják őket. Marine Le Pen, Salvini és mások az államok szuverenitására hivatkozik, de voltak éppen az európai és az állampolgárok érdeke ellen dolgozik, hiába hivatkozik az állampolgárok érdekére. Ezért azt kérjük, hogy a parlament egy vizsgálóbizottságot állítson fel, amely megvizsgálja a külső befolyás gyakorlást, és megvédi a szabad demokratikus vitát. Szembe kell néznünk itt az ülésteremben ezzel a jelenséggel, nem csak itt, hanem Európában is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tudorakke képviselő Rinyó nevében. Mulțumesc, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Jurova biztosasszonynak és King biztosnak szeretném megköszönni bevezetőben tartott beszédjüket, és nagyra értékelem az Európai Bizottság erőfeszítéseit is, amelyel mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy az Európai Parlamenti választásokat ne befolyásolják. Egyetértek Pascal Durant kollégámmal, aki azt mondtam, hogy nagyobb finanszírozással kell biztosítani azokat a struktúrákat, amelyek a külső befolyásolást hárítják el, és azok ellen kell fellépni, akik a mi értékeinket támadják. King biztos múlt héten a Libében azt mondta, hogy az elmúlt évhez képest megduplázódott a Kreml által szabályozott külső befolyás gyakorlás, a botok, a közösségi médiumokon való anonim, illetve hamis ekantok és botok pedig továbbra is áldatlan tevékenységet folytatnak. Köszönöm, Reintke kollega. Parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. We live in stable... Köszönöm szépen, elnök úr. Stabil, erős, liberális demokráciában élünk. Tíz évvel ezelőtt lehet, hogy aláírtam volna egy ilyen nyilatkozatot az Európai Unió és a parlament összes tagja nevében, de a helyzet megváltozott. Ma megmondom őszintén, hogy kicsit óvatosabb lennék egy ilyenfajta nyilatkozat tekintetében. Igen, stabil, erős demokráciában élünk, de megmondom őszintén, hogy a demokráciát támadás éri dezinformáció, a kisebbségek, marginalizált csoportok elleni támadás, az ő lejáratásuk, aztán a szexuális reprodukciós jogok esetében, ami az isztambuli egyezményben benne foglaltatik. Nem csak Oroszország részéről, hanem például az Egyesült Államok részéről is támadás ér minket ezeken a területeken. És már látjuk a következményeket. Destabilizálja a demokratikus döntéshozatali formáinkat, folyamatainkat. Meg kell, hogy erősítsük a jogainkat, a demokratikus helyzetet civil szervezeteken keresztül, és lépéseket kell tennünk azért is, hogy megvédjük ezeket az értékeket, és ne ássuk alá a szólásszabadságot, ami rendkívül fontos a demokrácia szempontjából. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Huftezári Laura képviselő következik. Köszönöm. Ha valóban a demokráciát szolgáljuk, akkor fontos azt megállapítanunk, hogy Oroszország, Kína, az Egyesült Államok befolyást akarnak gyakorolni az európai választásokra. Néhány évvel ezelőtt Obama elnök a briteket befolyásolni akarta egy kereskedelmi megállapodással. A Igazából lenézzük a szavazókat, hogyha azt mondjuk, hogy a külső erők befolyásolják az ő döntésüket a választásokon. Az európai polgárok képesek gondolkodni. A nacionalista pártok megerősödnek, mert az európai polgárok meg akarják állítani az illegális migrációt, meg akarják állítani az iszlám terjedését, meg akarják erősíteni a keresztény erőket, a határaikat, az európai kultúrát és a nemzeti kultúrát első helyre saját magukat, a saját népüket szeretnék helyezni. Annak ellenére, hogy a mainstream pártok mit hangsúlyoznak. Az emberek csalódottak, védelemre van szükségük, és ezért szavaznak a nacionalista pártokra. A liberális pártok most a politikai erőiket elveszítik, és el kell azt fogadni, hogy a nacionalista pártok terjednek, erősödnek, mert az emberek igenis rájuk akarnak szavazni. Politikai korrekt Európát kívánunk fölépíteni, föl akarunk állítani munkacsoportokat, amelyek cenzurálják az internetet. Arra kell gondolnunk, hogy az emberek mit szeretnének. A demokrácia nem került válságba, és a demokrácia nem fog meghalni akkor, hogyha nem a liberálisek nyerjék meg a választásokat. Fotiga asszony a következő hozzászóló. Due respect to all measures taken. Minden tiszteletem Jurova asszony és King biztosé. Nagyra értékelem az általuk tett lépéseket. Én mégis az EU-s kapcsolatok külső aspektusára térnék rá, arról szeretnék beszélni, hogy külső erők beavatkoznak a demokratikus folyamatainkba. Igen, meg kell erősítenünk az ellenálló képességünket, és meg kell erősítenünk a demokráciákat is, de tudnunk kell azt, hogy a külső szereplők milyen politikát követnek. A korábbi ciklusban már jelentéseket készítettünk erről a témáról, elsősorban az Orosz Föderációt neveztük meg, de szó esett Kínáról, Iránról és Észak-Kóráról is. Ők gyakorlatilag információs háborút folytattak, és sokszor kifejezetten az egyes tagállamokra testre szabott lépéseket tettek. Az együttműködés kiépítése tehát nagyon fontos, de akkor tudunk sikeresen fellépni, ha tudjuk, hogy milyen narratívákkal, politikákkal élnek az EKZ előli Stratcom íztet szeretném külön kiemelni és megdicsérni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Alexandra Leslie Phillips asszony következik. A közösségi médiumok és az olyan információs kampányok, tájékoztató kampányok válhatnak olyan erők eszközévé, akik a dezinformációval szeretnének élni. Emellett bizonyos választási eredményeket is delegitimizálni próbálnak, mert a vesztes nem akarja elfogadni, hogy veszített. Az Egyesült Királyságban is voltak erre hason, ehhez hasonló esetek. A saját pártom is ennek áldozatául esett, mert egy megkeseredett egykori miniszterelnök azzal vádolt minket, hogy külföldi pénzeket fogadtunk el, de erre semmi bizonyítékot nem találtak. A listát hosszasan folytathatnám. Teljesen egyető, egy, egyértelmű, hogy az opportunista hozzáállás és a politikusok összeesküvései maguk a legnagyobb, jelentik a legnagyobb veszélyt a demokráciára. Ez felelőtlen, és ahhoz vezet, hogy a választók elveszítik a politikába vetett hite, hitüket, és ezzel megerősödnek a szélsőségesek is. Mindenki nézzen utána a tényeknek, másképp csak a problémát erősítés nem a megoldás részévé válik. Köszönöm. Köszönöm szépen, többen is kékkártyás kérdést szeretnének feltenni. Egynek tudok helyt adni. Ward asszony volt az első, aki szót kért. Ward asszony. Köszönöm szépen. Jó lenne, hogyha Philips asszony beszélne arról, hogy milyen titkos kampány folytatott a Cambridge Analytica számára 2017-ben, amikor is a kenyai választások alkalmával a parlament részéről választási megfigyelő voltam, emellett jó lenne, hogyha beszélne arról is, hogy utána milyen hazugságokat fogalmazott meg a saját részvételével, szerepével kapcsolatosan. Ennek a választási kampánynak az eredményeképpen Kenyában fellengolt az er- erőszak, és 12 politikailag motivált gyilkosságra került sor. A felszólalónak kikapcsolódott a mikrofonja. Lejárt az ideje, mondja az elnök. Asszonyom, parancsoljon! Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a kollégám pontosan azt testesíti meg, amiről beszéltem. Egy brit tanácsadó szá cég számára dolgoztam szabadúszó tanácsadóként, amely csak később vált a Cambridge Analytica részévé, és érdekes, hogy nem személyesen keresett fel és kért információt tőlem, hanem mindenféle álhírekre támaszkodik. Én Büszke vagyok azért arra a munkára, amelyet egy progresszív afrikai elnököt segítve végeztem, és a kérdésem továbbra is az, hogy miért nem kopogtatott az én ajtómon, és kérdezett meg engem személyesen. Köszönöm, Kovácsev úr, tessék. Elnök úr, a demokrácia a szabadságot, a vélemény szabadságát és pluralizmusát feltételezés jelenti egyben. Ám hogyha meg akarják változtatni a demokráciát, le akarják váltani a demokráciát, vagy pedig a szuverén államokat támogatják meg, akkor túlléptek egy bizonyos határt. Ez a támadás a tolerancia elvesztéhez vezethet. Kérdezem, hogy a demokrácia azt is jelenti -e, hogy szabadon hazudhatunk. A hazugság, a szemmel, szemmel szedett hazugság még a véleménye van itt a szabadságának körébe tartozik-e, vagy nem ne legyünk naívak, a harmadik államok be akarja, befolyásolni akarják a helyzetet nálunk. Bulgária volt az egyik ország, amelyet 2015-ben megtámadtak a választási bizottság számítógépeit hekkelték meg, de más központi intézmények rendszerét is meghekkelték a külső erők. Ez csak példa arra, hogy egy-két ország, hogy nem utogassak újjal, alá akarja aknázni országaink stabilitását, biztonságát. A közösségi médiumokban botokat működtetnek, anonim nem létező személyek nevében ekantokot nyitnak, fiókokat nyitnak, és koordinált támadásokat hajtanak végre. A demokrácia legyen képes, hogy megvédje önmagát, emellett szállok síkra. Kovacseb úr, egy kártyás kértést Grappini asszonytól elfogad? Grappini asszony, tessék. Mulțumesc, domnule președinte. Elnök úr, köszönöm szépen, igen, tisztelt kollégám, képviselőtársam Ön Bulgáriából jön, én Romániából jövök. Jól értem, amiről beszél, ez egy nagyon fontos téma. De európaiként, európai parlamenti képviselőként lát-e lehetőséget arra, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani a véleményszabadság, a szólásszabadság védelme érdekében, és hogyan lehet megakadályozni a választásokban való külső befolyás gyakorlást, hogyan lehet az ön által leírt problémát tehát megoldani. Kovacsev úr, tessék! Ez egy általános kérdés, hogy mit is tehetünk. Csak koordinált fellépéssel, az Európai Bizottsággal, a tanácsal és a tagállamokkal koordinálva tudjuk kordába szorítani ezen dezinformációs kampányokat külföldről, vagy az Európai Unión belülről is. Fontosak, fontos szerepet játszanak a platformok, viselkedési kódexet kell követniük ezeknek az internetes platformoknak, és támogatniuk kell a jó, objektív újságírást, képezni kell az újságírókat is, és persze forrásokra is szükség van, a demokráciának immunisnak kell lennie rendszerén belül, és itt elvették a mikrofont a felszólalótól. A következő felszólaló Claude Morás. Tessék. Elnök úr, köszönöm szépen keményebb fellépést sürgetünk ma a külső befolyás gyakorlás ellenében és a manipuláció kiküszöbölés ellenében, valamint az online és offline dezinformáció kiküszöbölése érdekében, hiszen a tények azt igazolják, hogy mindez megtörténik. Mindenki számára jelzem, az új képviselők számára is, hogy már néhány hónapja dolgozunk itt a tisztelt házban ezen. A bizottság jelezte, hogy már intézkedéseket foganatosított, az elnökség és a mi gondolataink szerint lép fel, és mi azt kérjük ma, hogy egy adhok bizottságot állítsunk fel, elmélyítendő a fellépésünket, hiszen úgy gondoljuk, hogy a tagállamok nem eléggé, külföldi szót mondok, reziliensek, nem eléggé ellenállóak. Az állampolgárok a szélső jobb pártokra szavaznak, ezt látom hazámban is, olyan pártokra, akik külső államoktól kapnak támogatást vagy hiteleket. Másodszorban offline és online befolyásolják a választásokat, profiloz, profilokat állítanak fel, botokat állítanak bothadrendbe a Facebookon, ez ellen fel kell lépni. Köszönöm. Köszönjük. Simecska úr, a következő felszólaló tessék. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani ministerka, pán komisár. Naozaj zasahovanie zahraničných aktérov do demokratických volieb dnes už nie je nič, nič nové, nie je to nová hrozba. Už sme nie... A külső beavatkozás a demokratikus választásokban nem egy új fenyegetés. Több olyan választást láttunk már, ahol ez a dizinformációs kampány valójában megosztotta a társadalmat, befolyásolta a szavazókat ez nem jelenti azt, hogy ezt el kell, hogy fogadjuk. Örülök annak, hogy a finn elnökség és a bizottság a jövőben kezelni kívánja ezt a problémát. Ez valóban a demokrácia alapjait fenyegeti. Egy érdemi vita, tényeken alapuló vita nélkül nincs demokrácia. Ki kell azt is mondani, hogy a valós kockázatot nem csak az orosz pénz, a konspirációs weboldalak jelentik, hanem azok a politikusok is, akik szándékosan használják ezeket a hamis információkat. Közép-Európában vannak olyan miniszterelnökök is, akik felhasználják ezeket az információkat, és így lépnek fel. Ez még inkább káros a demokrácia tekintetében. Ez Liz Scott képviselő a szabadság, a tisztességes, az átláthatóság, ezek az alapértékei a demokráciának. Az elmúlt években ezeket az értékeket éri a támogatás. Pénz, digitális kor tulajdonképpen a szélső jobbot szolgálja, és egy modern, inkluzív, progresszív társadalom számára megakadályozzák a érvényesülést. A gyűlöletkeltő üzenetek, ezeknek a célja, hogy megosszák a közösségeinket és lebontsák a politikai rendszereinket. Ezek a hazugságok a választási válságot okoztak a hazámban. Az Egyesült Királyságban több millió ember tévesztettek meg, és ezen túl is félretájékoztatás történt online módon. A demokráciát kockázat érinti, éri, és az internet korában reménytelenek vagyunk. Igen, az úgynevezett parlamentek szülőanyja esetében fordult ez elő. Alapvető értékekről van szó ilyen intézmények esetében, és az összes tagállami parlamentek esetében is meg kell vizsgálni a helyzetet, hiszen itt politikai, pénzügyi játékok eszközeivé válunk. Erősebb, jogilag megerősített védelemre van szükségünk, és nem csak azoknak, azokat kell szolgálni, akiknek mélyebb a zsebe. Um Meg kell önöket kérnem két dologra először is. Szeretném kérni, hogy egy kicsit figyeljen mindenki a hozzászólási idejére. kopogtatok egyszer, amikor lejárt a hozzászólási idő, másodszor kopogtatok, amikor 5 másodperccel lépték túl a hozzászólási időt, és hogyha még tovább beszélnek, akkor amikor befejezték az adott mondatot, elveszem a mikrofont. Ez az egyik. A másik az, hogy szeretném megkérném önöket, hogy egy kicsit visszafogottabban bánjunk a kék kártyákkal, mert már most némileg késésben vagyunk az időzítést illetően. Elfogadja Edda Luci asszony kékkártyás kérdését. Thank you so much for the speaking time. I'd just like to ask a question. Először megkérdezem, hogy elfogadja hozzá a kérdést. Nagyon rövid leszek. Nem nem fogadja el a kérdést az előző hozzászóló, akkor haladunk tovább, Garó úr a következő. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A félretájékoztatás elleni jó gyakorlatokra vonatkozó kódexet elfogadta a Európai Bizottság. Ennek célja a véleményszabadság és az in- nyitott internet. Ez van a szövegben a Facebook, Twitter, Google aláírta ezeket. Ezek a szolgáltatók felelnek azért a tartalmért, amit az internetezők közzé tesznek. Ezért, hogyha félretájékoztatásnak tekintenek valamit, azt cenzurálják. Mindannyian tudjuk, hogy az internet minden jóra és minden rosszra is képes. Harcolni kell a félretájékoztatás ellen, de nagyon sok cenzúrázásra kerül sor, anélkül, hogy értesítenék az érintett feleket. Pedig sokszor nem fake newsról van szó, csak egyszerűen kritikus vagy a fő Európa barát és migránsbarát bizottsági ideológiától eltérő véleményt hangoztatnak. Franciaországban például ez előfordul a Facebook, egy francia állami reklámot cenzurált azért, mert gyűlöletkeltőnek ítélte meg. A pokol útjai jó szándékokkal vannak kikövezve, de a legjobb szándék is vezethet nagyon rossz eredményre. A félretájékoztatás ellen kell harcolni, de nem szabad arra jutnunk, hogy felállítsuk a George Orwell féle az 1984 című művében megjelenő igazságminisztériumát. Ezért 2019-ben a globalizációs világban meg kell tennünk mindent azért, hogy a populisták, illetve a populisták ellen lépnek föl ezekkel az eszközökkel. A kommunikációt minden totalitárius rendszer felhasználta, mindazokkal szemben, akik nem szolgálják a rezsimet. És ez a parlamentben is érvényes. Egy kordon szerintet állítottak fel azért, hogy az összes olyan képviselő, amely nem ért egyet a többségi ideológiával, ne kaphasson felelős szerepet és posztot. Ennek ellenére mi a népet szolgáljuk és kitartunk. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, nem jutott el mindenhová az üzenet, hogy kékkártyás kérdés nem lehet ugyanazon a frakción belül, úgyhogy akkor most meg sem kérdezem, hogy elfogadják-e a kérdést. Buxede Vilába képviselő a következő. Gracias, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr ahogy tudják, az a Box nevű pártot képviselem, és radikálisan ellene vagyunk az összes külföldi beavatkozásra, internetes beavatkozásra. Természetesen mi hiszünk a nemzetek és a tagállamok szuverenitásában. És örülök annak, hogy végre más politikai vélemények is támogatják a szuverenitást. Azért szeretném azt is elmondani, hogy itt nem európai szuverenitásról beszélünk, hanem tagállami szuverenitásról. Sokan elmondták, és sokuknak nem tetszik, hogy Oroszország beavatkozik a választásokba, de azt se szeretjük, hogy Macron úr, vagy pedig 51 francia képviselő beavatkozzon a spanyol választásba, és kritizáljanak vagy támogassanak a hazámban bizonyos pártokat. Nem szeretjük a külföldi beavatkozást, de azt sem akarjuk elfogadni, hogy ezzel az ürügyel fölállítsuk az Olveri 1984-es igazságminisztériumát, és ez mondja meg, ez az intézmény, hogy mit szabad mondani, és mit nem szabad mondani az egyes tagállamokban. Köszönöm szépen. A kollége, Sie haben eine Wortmeldung. Zur Geschäftsordnung. Ügyrendi hozzászólás. Tessék. Elnök úr, itt a parlamentben a félretájékoztatásról beszélünk, és a Brexit pártok az ID frakcióhoz tartoznak, ezt mondta, de nem erről van szó, ez félretájékoztatás. Oda kell figyelni arra, hogy mi magunk is tartsuk be ezeket a szabályokat, és ezért itt a demokratikus értékek értelmében nem fogadom el azt, hogy nem fogadta el a kékártyás kérdést. Kedves kolléga, a kékártyákról az elnök dönt, és erre vonatkozólag világos szabályokat alkalmaz. Ezért utasítottam el a kékkártyás hozzászólás. Lénár szóra következő. Dank u wel, voorzitter. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. A szabad választások, a szabad választások adják demokráciunk alapját. Biztosítani kell, hogy a választások szabadok legyenek, és bárki, aki ezt megtámadja, ezt kordába kell szorítani meg kell akadályozni a támadást. Hogyha egy olyan jövőre akarunk felkészülni, ahol a szociális párbeszéd és interakció egyre inkább a weben történik majd, akkor fel kell készülnünk arra is, hogy felkészítsük az embereket a hamis hírek, az álhírek és a valós hírek közötti különbségre. Nagyon sok minden van került veszélybe. A Facebook és más közösségi médiumok fontos szerepet játszanak, és ezekkel a nagy digitális szereplőkkel az együttműködés jól működik. Nem csak a büntetés működhet, hanem a ösztönző rendszer is működhet. A dezinformáció elleni harcban fel kell lépnünk, máskülönben nem lehetünk sikeresek. Világossá kell tenni, hogy büntetésekre van szükség. Nem lehet csak fél keményen fellépni, megfelelő jogszabályokra van szükség. Sok tagállamban már előkészítik ezeket a jogszabályokat, és fontos, hogy ezt koordináljuk, hogy ne 28 különböző jogszabályt használjanak ki a nagy digitális szolgáltatók. Köszönöm. Jól értjük. Nem hallom, nincs bekapcsolva. Fraktion. Az elnök dönt arról, hogy egy kék kártyát elfogadjanak vagy sem. Másrészt pedig a személy, akit megkérdeznek, eh, kell, hogy elfogadja vagy nem. Én így hoztam meg ezt a döntést, a következő felszólaló pedig Szilva Pereira képviselő. Igen, tisztelt elnök úr, a manipuláció a nyilván a közvélemény félrevezetése, a hamis, az álhírek terjesztése a közösségi hálón mindig eh, kifinomultabb, egyre kifinomultabb forra, formákat használ. Ebben rejlik demokráciánk egyik legnagyobb veszélye. És a sötétből ágáló, alantas politikai szándékok által vezetett nemzetközi szereplők ragadják meg ezt a lehetőséget, hogy megbontsák demokratikus egységünket. Az itt megragadott kezdeményezés nagyon fontos, de ugyanakkor a platformokat is kötelezni kell, hogy felelősség teljesen moderálják a beszélgetéseket, illetve a híreket, az információt, és tudatos, felkészült újságírásra is szükség van. Olyan választ kell adnunk, amely, megfele, amely felel, fenyegetésre megfelelő választ ad, és segít demokráciánk és demokratikus alapértékeink védelmében. Köszönöm. Köszönjük, Keller asszony, tessék. Dame et monsieur les commissaires, vous Tisztelt biztos asszony és biztos urak, Önök eh, az utolsó választásokra utaltak, és azt mondták, hogy itt vontak, voltak eh, destabilizációs célok, beavatkozások, állami és nem állami szereplők részéről. Több kolléga is beszélt erről, és hogy ez precedens nélkül. Julian King úr emlékezett arra, hogy több eh, tucat, több tízezer hamis fiókot állítottak föl a félretájékoztatás érdekében. Jurova asszony és King úr 2018. szeptemberében egy kezdeményezéssel éltek a tagállamokkal közösen, hogy felszerelkezzünk a kiberbűnözés és a félretájékoztatás ellen. Ez nem elégséges. Mik a következő lépések, a következő kezdeményezések azért, hogy a nemzeti stratégiákat ezen a téren konvergáljuk? milyen eszközökkel fog rendelkezni az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség azért, hogy egy európai pajzsot alakítsunk ki. A mi frakciónk támogatja az Európai Ügynökség felállítását, aminek a célja, hogy a támadások ellen megvédjük a demokráciát, és ebben a témában támogatni fogjuk önöket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Ügy, ügyrendi hozzászólás, tessék. Elnök úr, nem akarok visszatérni, és nem akarom megkérdőjelezni az elnöknek a szerepét, de ön a döntését explicit módon arra alapozta, hogy a saját frakciónkhoz tartozik a képviselő, és ezért nem tehetünk föl kékkártyás kérdést. De ez egy hamis információ, és ezért mondom, hogy a vitát ne hamis információ alapján vezesse az elnök. Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan már állást foglaltam. Lehet, hogy egy félreértésről volt szó, de most haladjunk tovább a napirendben. Gregorová asszony a következő. Thank you, dear Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A dezinformációs kampányok, a hibrid fenyegetések, az információs háború, ezek képezik a modern konfliktusok eszköztárát, és a liberális demokráciák és a szabad választások olyasmi, amit ellenünk használnak a külső erők, mégpedig hatékonyan teszik mindezt. Egy működő, elretentő rendszert kell teremtenünk a stratégiánk része, részeként. Ugyanakkor azonban oda kell figyelnünk arra, hogy az eszközök, amelyeket alkalmazunk, ne tegyék tönkre a demokratikus társadalmi, társadalmaink alapját. A szabad véleménynyilvánítást nem definiálhatják a kereskedelmi monopóliumok. Túl értékes ahhoz, hogy az online platformok és upload filterek definiálják azt. A, a törvényhozásnak vezető szerepet kell vállalnia a dezinformáció és a propaganda elleni harcban. Emellett a tömeges manipuláció veszélybe sodorta a szabad, fair választásokat. Mindent meg kell tennünk a magunk részéről, hogy az európai polgárokat megvédjük ezen a téren. Azonban nyilvánvalóan mindezt úgy kell tennünk, hogy tiszteletben tartjuk a demokratikus értékeket, amelyeket meg akarunk védeni. Érkezzünk meg végre a 21. századba. Köszönöm. Köszönöm, Anderson képviselő. Elnök úr, kedves kollégák! Ma az Európai Bizottság cselekvési tervéről beszélünk, amely a dezinformáció terjedését kívánja megakadályozni. Úgy tűnik számomra, hogy ez egy vicc. Pont az Európai Bizottság gondolja azt, hogy harcolhat a fake news ellen, miközben az Európai Bizottság a fake news főhadiszállása. Az Európai Bizottság kiadott egy brosúrát, melynek címe 60 érv az EU mellett. Ez szerint a hat e- ezen, ebben a brosúrában 64 oldalon keresztül taglalja a bizottság, hogy milyen előnyökkel jár az EU tagság. Így a 16-os oldalon például az áll, hogy az LKB politikájának köszönhetően a tagállamok 2016-ban 50 milliárd eurót takarítottak meg. Ez fake news, ez elhír, mert ezzel tudatosan félrevezetik az európai embereket, és megpróbálják elfedni azt, elkendőzni azt, hogy tulajdonképpen a vagyonuk eltulajdonításáról van szó. Ez egy tragikus egyedi eset lenne? Nem, egyáltalán nem. Mert amikor a bizottság elnöke a saját Európára vonatkozó menetrendjében, programjában azt mondja, hogy, és idézem, az én generációm számára Európa a béke, a jólét és az egység ígéretét hordoz, hordoz, hordozta, és a közös valuta, a szabad mozgás, a bővítések révén ez valóságá vált, hát akkor ez az összes fake news kampánynak a csúcsa. Békét és jólétet ígértek nekünk, de helyette az EU-t kaptuk, az EU egy bürokratikus bolondok háza, amelyben egy a polgároktól teljesen távol álló politikai elét az európai ö, nemzeteket ö, zaklatja, és hogy az európai polgárok valójában mit gondolnak erről a fantasztikus kényszer közösségről, ami az EU? Azt láthatjuk Franciaországban, Görögországban, Hollandiában a különböző referendumok révén, és például a briteknél is. De az Európai Bizottság cselekvési terve nagyon fontos, ezért támogatni fogjuk, kezdjük itt és most. Anderson kolléganő, elfogad-e Mandl úrtól egy kékkártyás kérdést? Mandl úrtól. Nem, hangzik a válasz. Bütikófer úr, tessék. Elnök úr, eljárási, eljárásrendi hozzászólásom lenne Anderson úr, a, Anderson asszony, kikapcsolódott Bütikófer úr mikrofonja, tolmácsok sajnos nem hallják. Mikro, please. Mikrofon. Frau Anderson hat Anderson képviselő tehát az imént bürokratikus bolondok házának nevezte a tisztelt házat. Ez az Európai Parlament irányába intézett sértés. Kérném az elnök urat, hogy vizsgálja meg a szabályokat, és a szabályoknak megfelelően reagáljon. Köszönöm szépen, hogy felhívta erre a figyelmemet, és hogy odafigyelt erre a kérdés, kérésének eleget fogunk tenni. A következő hozzászóló Weimers úr. Köszönöm szépen, állok úr. A demokratikus értékeket veszélyeztetik, veszélyezteti a külső befolyás gyakorlás. Ezzel például pártokat próbálnak befolyásolni. Például vannak olyan szociáldemokraták, szociáldemokrata politikusok, akik az északi áramlat megépítése mellett kardoskodnak, hogy más nem mondjak. De az európai parlamenti választást is megpróbálták befolyásolni. Ez a dokumentum az Európai Parlament irodájától származik, ez azt mutatja, hogy 300 millió koronát adtak ki annak érdekében, hogy lobbistákat és kampányokat támogassanak ezt teszi az Európai Unió az érde, én érdekemben, mondja ez a dokumentum, amelyet a parlament készített. Voltak éppen a föderalistákat akarják ezzel támogatni, és a nemzetállamban gondolkodókat margóra szorítani. Ez pedig egy tisztességtelen beleszólás a demokratikus folyamatokba. Legyünk tehát ne, legyünk kétszínűek, legyünk következetesek. Köszönöm, Szikorszki képviselő parancsolja. Panie Przewodniczący! Elnök úr! Ez az első felszólalásom itt a tisztelt házban. Éppen ezért azt kell mondanom, hogy nagyon örülök, hogy egy ilyen fontos témában szólalhatok meg először, hiszen én magam is egy gyűlöletkampány áldozatává váltam, és ugyanazokat a hi üzeneteket kaptam, mint amit Podesta kapott az USA-ban, és tudjuk, hogy ott milyen eredményekre vezetett ez. Láttunk már példát, arra, hogy Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia bel belpolitikáit hogyan akarja külsőrök befolyásolni. Nem utolsó sorban nálunk is ez történt. Zseskovszki úr nálunk egy könyvet publikált nem olyan régen, egy nagyon fontos könyv ez. És kérem, az ebben a könyvben foglaltakat, hogy vegye mindenki komolyan, többek között az Európai Ügyész Hivatala is, mit tegyünk és mit ne tegyünk. Ez a könyv arról tanúskodik, hogyan próbálták befolyásolni a lengyel belpolitikát, hogyan polarizálták külső hatalmak a mediális vitát, és hogyan segítették ezzel a külső hatalmak azon szándékát, hogy befolyásolják a választások eredményeit. Nagyobb költségre van szükség, költségvetésre van szükség az álhírek elleni fellépés érdekében. Meg kell erősíteni a kreatív Európát, hogy támogassuk az újságírókat is, és a közösségi hálózatok működését is szabályozni kell. Köszönöm. Herr kollége Kérem önöket, hogy a a nézői karzatról, a kakas üllőről ne kiabáljanak be, és ne nyilvánítsanak semmilyen fajta véleményt. López Aguilar, képviselő, tessék. Köszönöm, elnök úr, tisztelt King biztos úr, tisztelt Finn elnöke úr. Tíz évvel ezelőtt, vagy több mint tíz évvel ezelőtt az alapjogokkal együtt a Lisszaboni szerződés érvénylépett, és azt mondtuk, hogy prioritást fog élvezni az Európai Parlamentben az a téma, hogy milyen troll, bot, nem állami és állami szereplői támadások érik az Európa, Európát, mint például Oroszország esetében, és hogy ez hogyan mérgezi meg a demokráciát. Nem gondoltuk, hogy ez valós, de ez a válság, ez a támadás valóban létezik, az extrém és populista véleményeket erősíti mindez, a kisebbségek és sérülékeny csoportok ellen lépnek fel, nem csak tagállami szinten, hanem az egész uniót is támadják ezek a fejlemények, és megfelelő eszközökkel kell, hogy felszerelkezzünk ez ellen. Legyen befektetés abba, hogy felszámoljuk a hamis fiókokat. Az bizonyítsuk azt, hogy megerősítjük az állami, a jogállamiságot és a demokratikus erőket. Hozzuk le a következményeket, honjuk le a következtetéseket a, mai, a mostani választási helyzetekből. Guetta képviselő. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A szabad véleménynyilvánítás a demokrácia egyik legfontosabb sarokköve, ezt mindannyian tudjuk, de a félretájékoztatás egy új jelenség, és az internet, a közösségi média területe ez nagyon jó táptalajt ad. Azt látjuk, hogy a jelenség ellen föl kell, hogy lépjünk. Köszöntet szeretnék mondani a bizottságnak, hogy megkezdték ezt a harcot. Hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy egy információ valós-e, hogyha a cenzúrás irodát nem állítjuk föl? Dolgozni kell ezen. Régóta a demokráciában mindig is harcolni kellett a félretájékoztatás ellen, de úgy, hogy tiszteletben tartsuk a szabad véleménynyilvánítást. Hát ez a feladat. Meg kell határozni a megfelelő határvonalakat, független igazságszolgáltatásra van szükség. És itt nem csak az igazságszolgáltatás szintjén, hanem az újságíróknak is a saját feladatukat el kell lássák. Vállalniuk kell azt, hogy tiszteletben tartják a megfelelő szabályokat, és nem lesz céljuk az, hogy destabilizálják a rendszert. Merci. Frau Tardino Analiza. Analiza, Analiza Tardino. Köszönöm szépen, Mindenki egyetért abban, hogy a félrevezető hírek nagyon nagy veszélyt jelentenek, befolyásolhatják az állampolgárokat, akkor, amikor a választások során a pártok egymással versengenek. És um, itt um, az ülésteremben is próbálják manipulálni a véleményeket, um, hivatkozva az állítólagos orosz befolyásra. Ugyanakkor nagyobb figyelmet kell fordítani a demokratikus értelmekre, értékekre, és a gondolatok szabad áramlásának eh, értékére, hiszen ez adja a demokratikus vita alapját. A bizottság ugyanakkor úgy akar fellépni a tévhírek ellen, hogy cenzúrazni akarja a ő véleményétől eltérő véleményeket, és ez megtörtént már a közösségi hálóban. Például egy magáncég, a Facebook, hogyha cenzúrázhatja egy um, állampolgár véleményét, akkor ez csak úgy teheti meg, hogy semmilyen állam ne befolyásolja. Ebben is ilyen irányú szabályokra van szükség. Frau Duris, Nik- Köszönöm, Duris Nikolzonova kapszót, tessék. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni, je úplne jedno, z akej frak. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Teljesen mindegy, hogy melyik frakciót képviseljük, egy közös érdekünk és szélünk van mégpedig, hogy meghatározunk, hogy ki az agresszor, ki az, aki folyamatosan dezinformációs kampányokat folytat, amelyek veszélyeztetik a demokráciánkat. Ezen demokrációt veszélyeztető kampányokat nem a Marsról, nem Bolíviáról és nem Indiából indítják, hanem tudjuk, hogy honnan. Éppen ezért megfelelő intézkedésekre van szükség, Putyin Oroszországa ellen, hiszen ők állnak a kampányok mögött. A hibrid támadások elleni cseh szakértői vélemény azt mutatja ki, hogy 2016-ban több választást befolyásoltak, vagy az orosz állami médiumok, vagy pedig a közösségi hálón fellépő oroszországi trollok. Ezek a trollok aztán beválasztásra kerülnek a nemzeti parlamentekben. Ez mögött Putyin és az ő adminisztrációja áll. Vladimir Balcsik, Bélcsik képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. A hibrid háború és a dezinformáció és az álhírek terjesztése fenyegetik az európai demokratikus intézményeket szabad és tisztességes választásokra van szükség, ugyanúgy, ahogy szükség van szabad és tisztességes népszavazásokra is. És mivel a politikai kampány eltolódott a közösségi médiumok felé, biztosítanunk kell, hogy az internet felkészüljön a dezinformáció terjedésére. A, a legutóbbi Ausztriával szembeni hacker támadás is jól mutatja, hogy a kisebb európai demokráciák külön ki vannak szolgáltatva a nemzeti választások alkalmával a külső beavatkozásnak és a dezinformáció terjesztésének, ahogy láthatjuk Ausztriában. Ugyanakkor a kisebb európai demokráciák korlátozott erőforrásokkal is rendelkeznek a hatékony kommunikációt illetően, kevésbé tudnak kommunikálni a globális internetplatformokkal, hogy hogyan tudjanak védekezni. Az európai demokrácia megvédése érdekében éppen ezért egy közös határozott politikai megközelítésre van szükség, ami a kommunikációnkat és a közösségi médiumokkal való bánásmódot illeti. Ezért a bizottságot arra szeretném ösztökélni, és a finn soros elnökséget is arra kérném, hogy vegyék komolyan ezt az ügyet, közösen kell fellépnünk ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy betartotta a hozzászólási időt. A következő felszólaló Rafael Glucksmann. Elnök úr, kedves kollégák! Igen, a demokratikus a támadás éri, de nem azok a menekültek támadják ezt, akik hát megha- hagyunk meghalni a földközi tengerben, hanem azok az erők támadják, amelyek beavatkoznak a demokratikus életükben. Strasse ügy Ausztriában, Liga finanszírozás Olaszország, Cambridge Analytica, a Front National finanszírozása. Mindezekben az esetekben finanszírozásról van szó, és a szélső jobb gyakorlatilag, amely itt ül a parlamentben, hiszen hűbéresi kapcsolatban áll a putyini rendszerrel. Ez mutatja, hogy mennyire sérülékeny a demokratikus rendszerünk a külső támadások, külső beavatkozások ellen. Nem kéne kitalálni ellenséget, hanem nézzük meg, hogy ki a valós ellenség. És ezért kérem ünnepélyesen ma, kedves kollégák, állítsuk fel ezt a különleges bizottságot, világítson rá ezekre a beavatkozásokra, határozza meg, hogy milyen eszközökkel tudunk ez ellen föllépni. Ettől függ a demokrácia túlélése, ne hagyjuk magunkat, hanem reagáljunk. Danke. Köszönjük szépen. Nils Torvánc a következő. Tisztelt elnök úr, tisztelt King biztos úr, és tisztelt Tuporainen miniszterasszony. Jessica Arót szeretném megemlíteni eljött, egy finn újságírót, aki feltárta az orosz beavatkozási kísérleteket, mégpedig Szentpétervárott. Amit ott megtudott, az szörnyű, Oroszország olyasmit kísérelt meg, amit senki sem szeretne megtapasztalni itt a házban. Megpróbálták ugyanis őt személyként tönkretenni. Ő túl erős volt ehhez, de egy kérdése lenne önökhöz, vagy egy kérése lenne önökhöz, adja, adjunk elég forrást az Interpolnak, annak érdekében, hogy fellépjen az efféle bűncselekményekkel szemben. Köszönöm. Krasznodebszki úr, tessék öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, minnyáján egyetérthetünk abban, hogy harmadik felek befolyásolni akarják az Európai Unión belüli választásokat. A dezinformáció, félrevezető információ nagy veszélyt jelent a demokráciára, és veszélyeztetik azt a biztonságot, hogy az emberek nyugodtan higgyenek a híreknek. Nem tudnak már hinni a híreknek. Nem véletlen, hogy gyakran éppen egy államról beszélnek a felszólalók, Oroszországról, mint az ezen fellépések mögött álló végrehajtóról, és nem csak az európai tagállamokat támadják az oroszok dezinformációs kampányukkal, hanem a keleti szomszédság államait is. Persze, a fake news, a dezinformáció, a hamis hírek, az álhírek sokszor más szereplőktől származnak, néha a tagállamok is próbálják befolyásolni a másik tagállamok választási folyamatait. Azt láthatjuk például ma, hogy a trollok által terjesztett konspirációs összeesküvés elméletek mindenhol terjednek, ezt meg kell akadályozni. Köszönöm szépen, Ronzsál képviselő. Tessék. Elnök úr, köszönöm szépen. Tanácselnök asszony, és tisztelt bizottság, gratulálok. Egy valamit szeretnék kiemelni. A manipuláció, a dezinformáció és az álhírek ellen fel kell lépni, főleg a választási kampányok során. De ezt nem lehet elkezdeni, ezt a fellépést a választások előéjszakáján, előestéjén. Nem időben kell elkezdenünk a védelmet a közösségi hálózatokban, a technológiai platformokon, fel kell vennünk a kesztyűt, fel kell készülnünk a befolyás gyakorlás kiszűrésére. Az Európai Külügyi Szolgálat például még sokat tehet itt. Ezen felül a technológiai platformokat arra kell felhasználnunk, arra kell buzdítanunk, hogy szorosra fűzzék együttműködésüket az európai intézményekkel. És ezen felül nem szabad megfeledkezni az állampolgárok képzéséről. Ez mindennek az alfája és az omegája. Elnök úr, ne kapkodjon itt a kalapáccsal, egy perc 30 felszólalási időm van, akkor kérem, hogy még ezt hagyd mondjam végig. Egy szóval, az állampolgárok felvilágosítása, képzése, nevelése elengedhetetlenül fontos. És persze rá kell mutatnunk arra is, hogyha a politikusok félrevezető információkat hirdetnek, arra is szükség van, hogy minden sajtóorganom újságíróit is felkészítsük, tovább képezzük. Minden szereplő mm, fontos szerepet játszik annak érdekében, hogy az álhíreket leleplezzük, álságos voltukra rámutassunk, és a cenzúrát mégis kiküszöböljük. Köszönöm. Carlo Calanda kapszót. Grazie. Köszönöm. A liberális demokráciát támadás éri, és a következő tíz évben is támadás fogja érni. Belső támadás, liga, ötcsillagos mozgalom, mint Olaszországban, amelyek tönkre akarják tenni, és ez a választásokon csúcsosodik ki, hiszen a demokráciát a választásokon gyakoroljuk a leginkább, de külső támadás is éri, és ez a külső támadás, ez megerősödik az belső párt támogat támadásokkal is, és a demokrácia nem tudja megvédeni a demokráciát. Egy különleges bizottságra van szükség, amely fölméri azt, hogy milyen súlyos beavatkozásra került sor olyan pártok részéről, amelyek azt hirdetik, hogy a nemzeti érdeket védik, de igazából a nemzeti érdeket kiárosítják külső harmadik országoknak. Ez nem elfogadható, és Európa meg kell, hogy tudja védeni magát. A demokráciát tiszteletben kell tartani, a demokrácia nyitott kell, hogy legyen, de a demokrácia nem lehet gyenge, erős kell, hogy legyen, választ kell, hogy tudjon adni ezekre a jelenségekre. És végül még azt mondanám, hogy itt a terem más oldaláról a támadások azok nem jogosak és nem legálisak, lojálisak. Grosel. Grosszai képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. A külső szereplők, akár állami, akár nem állami szereplők beavatkozása a választásunkba és a választási kampányba amely a demokratikus társadalmak alapja. Ez egy súlyos helyzet, ugye tagállamokban, Európai Uniós szinten is megtörténik ez, és ez erodálja a demokratikus rendszert. Célzott, koordinált fellépésről van szó, ez fenyegetést jelent, és ez ellen határozottan föl kell, hogy lépjünk. Új technológiai eszközökről van szó, és informatikai igényei is vannak a demokratikus, modernított társadalomnak, amelynek az alapja a szabad véleménynyilvánítás kell, hogy legyen. Nagyon sok technika, nagyon sokfajta propaganda áll előttünk, nagyon sokszor szofisztikált eszközöket kell használni azért, hogy fölismerjük a valóságot, és fölismerjük, mi a félrevezetés, és hogy mi fenyegeti a társadalmunkat gyorsan, sürgősen választ kell, hogy adjunk erre a fenyegetésre. Az alapvető érdeke, értekeinket kell, hogy megvédjük, a jogállamiságot, a demokratikus értékeket. A válasz proaktív kell, hogy legyen, hiteles, ellenőrizhető információkon kell, hogy alapuljon. Köszönöm szépen. Robert Zile a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Tulajdonképpen sokkal messzebb menő fenyegetésről van szó. Nem csak a dezinformációról kell beszélnünk, hanem arról is szót kell ejtenünk, hogy az Európai Unió az adatgyűjtés területén nem játszik vezető szerepet, ezért nincsenek megfelelő szak ismeretei a demokráciát fenyegető technológiák és gyakorlatok területén. Úgy gondolom, össze kell fognunk egymással. Egy új demokrácia ügynökségre vonatkozólag például felmerült már egy ötlet, de nem igazán hallhattunk a Stratcom működéséről, Stratcomok működéséről, Ezekben a központokban kompetens szakértők dolgoznak, például Rigában és több más európai városban. Fontos, hogy az ő szaktudásokat és a finn, lett és egyéb gyakorlatokat is szem, szem előtt tartsuk. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék összetett mondani a tanács és a bizottság képviselőinek is. Valójában ezek a hamis híreknek súlyos hatása van a liberális demokráciára, és a társadalmi szintén kell föllépni ez ellen. A fake news, az ilyenfajta hírek félreértés keltenek, és alássák a bizalmat az intézményekben, és félrevezetik az állampolgárokat, de még súlyosabb az, hogy politikai instabilitáshoz vezetnek. Nem szabad átvernünk magunkat. Ezek a fake news gyakorlatilag a nyílt társadalmak ellenségeinek eszközei, autoriter rendszerek eszközei, amelyek a hatalom szintjén akarják befolyásolni a közvéleményt, vagy pedig a populista erőknek a eszköze, hogy a céljaikat elérjék. Két példa erre a Brexit, és az, ami nemrég történt, és ami miatt itt szenvedünk Spanyolországban, a 2017-es befolyásolásra gondolok, mert akkor a katalán függetlenségi erők a propagandát, félrevezetést, manipulációt, hamis híreket használtak fel eszköznék azért, hogy Spanyolországról egy negatív képet vessenek le, ami egyáltalán nem felett meg a valóságnak. A helyzetet nem lehet megoldani se a cenzúrával, se a szabad véleménynyilvánítás korlátozásával. A jelenséggel úgy kell föllépnünk, hogy kommunikációs eszközöket használunk, amelyek garantálják a valóságát az információknak, amelyek az állampolgárok kapnak, és maguk az állampolgárok is felelős és kritikus módon kell, hogy tekintsenek az őket bombázó információkra. Nagyon fontos a fiatalok felkészítése. Ez egy hosszú távú cél, ambiciózus cél, de szerintem ez a kulcs annak, hogy föl tudjunk valójában lépni a fake news jelensége ellen. Herr Sven Mixer. Sven Mixer kapszót, tessék. Köszönöm szépen úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lefolytatjuk ezt a vitát, de ez nem elegendő, hiszen hatalmas a kihívás. Ezért támogatom, hogy állítsuk fel, indítsuk útjára az adhok bizottságot, a vizsgáló bizottságot, amely a választások tisztaságát vizsgálja meg. Rossz szándékkal próbálja Oroszország befolyásolni a választásokat. A Kreml rezsimje és más illiberális és nem demokratikus rezsimek nem is öm, akarják öm, titkolni, hogy a demokratikus értékeinket akarják próbapadra állítani. Pénzügyileg és más módon is azon politikai erőket támogatják országainkban, akik a liberális értékekre acsarkodnak. Mi több, meg akarják rendíteni az európai állampolgárok demokratikus intézményekbe vetett hitét és a liberális demokrácia koncepcióját akarják diszkreditálni. Ez ellen pedig egységesen kell fellépnünk, az adhok vizsgálóbizottság felállítása éppen ezért jó lépésnek tekinthető. Köszönöm. Köszönöm szépen. Polcsák úr, Stanislav Polcsák. Köszönöm szépen. kísérleteket tettek arra, hogy felvizezzék ezt a vitát, de én bizony ezt nem engedem. És az orosz propaganda szerepéről és a Kreml szerepéről szeretnék beszélni, hiszen a Kreml nagy szerepet játszott a tévinformáció terjesztésében és játszik még most is. Széles körű tapasztalatokkal rendelkezünk a Csehköztársaságban az orosz propagandával kapcsolatban. Jól emlékszünk a 68-as invázióra. Sála Konyeva, Ugye akkor baráti segítségnyújtásnak, a baráti országok segítségnyújtásának öm, állították ezt be. Egyre jobbak az oroszok a hamis, a tévinformáció terjesztésében, ez ellen fel kell lépnünk. Intézkedéseket kell fogadatosítanunk, mint például az online platformok közül kötelező vészjelző rendszerének kialakítását, illetve a bejelentéstevő rendszert is működtetniük kell, valamint az érintett országoknak és szereplőknek koordinálni kell fellépésüket. Nagyon nagy várakozással tekintek annak elében, hogy e szép célokat megvalósítsuk, és örömmel tekintek annak elébe, hogy Jurova biztos felel majd a hamis információk terjedése elleni harcért. Polcsák úr, elfogad egy kér- kékkártyás kérdést? <laughs> Nem, Excuse me. Uh, our next speaker is... Hát akkor a következő felszólaló, Tonino Picula úr. Valam. Köszönöm szépen. A digitalizáció révén egyre hozzáférhetőbbek a kommunikációs platformok és ez teljesen egyértelmű, ugyanakkor azonban az interakció növekedésével nem nő a biztonság szintje, illetve nem elégséges a tényszerűség ellenőrget, illető ellenőrzési szint sem. A skandal a, a Cambridge Analytica körüli botrány jól mutatja, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk. Az Eurobarométer tavaly novemberben készített felmérése azt mutatja, hogy a polgároknak legalább kétharmada aggódik amiatt, hogy esetleg külső erők manipulálhatják a választási eredményeket és beavatkozhatnak a politikai folyamatokba. A harmadik országokhoz kapcsolódó csoportok és számos nem ö, kormányzati szereplő is dolgozik az Európai Unió diszkreditálásán, a jelek szerint, ezért támogatom például azt, hogy jöjjön létre egy külön bizottság, adhok bizottság itt a házban, emellett a finanszírozási forrásokat is érdemes megvizsgálni, a választásokra gyakorolt hatás tükrében köszönöm. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, ezzel a hozzászólók listájának végéhez érkeztünk. A spontán hozzászólások körében rengetegen kértek szót. Tekintetten az előre haladott időre nem tudok mindenkinek szót adni. Öt képviselőnek fogok szót adni, azok közül, akik jelentkeztek. Monika González volt az első, aki jelentkezett, tessék. Köszönöm. elnök úr. Olyan Európára van szükségünk, amely megvédi az embereket. Ez azt jelenti, hogy megerősti a parlamentet, és a parlament üzenete egyértelmű kell, hogy legyen. Meg kell, hogy védjük a társadalmat, az európai intézményeket, a félretájékoztatás, a nacionalizmust, erősíti, a vallási érzelmeket támogatja, és fölép olyan sérülékeny emberekkel szemben, mint a migránsok, vagy pedig a vallás alapján lép föl emberek ellen. A gyűlöletet erősíti, Spanyolország is áldozata volt ennek. A legutóbbi választáson látjuk, hogy a gyűlöletbeszéd hogyan alakult át egy politikai áramá, amely a föllépett a migráns emberekkel szemben, más sérülékeny személyekkel szemben. Ez támadja a keresztény személyiséget, a keresztény értékeket. Meg kell, hogy védjük ezeket az embereket, az ő jogaikat, hiszen nem lehet őket ellenfélként, ellenségként beállítani. A populizmus és a külső erők hangsúlyozzák ezeket a véleményeket. Nagyon fontos, hogy megvédjük az embereket, és hogy megvédjük a közösségeket. Ezért föl szeretnénk állítani egy különleges bizottságot azért, hogy fölmérjük a helyzetet, és megerősítsük a koordinációt a tagállamok között. Köszönöm, elnök úr. Eh, eh, Köszönöm szépen González asszonynak. Austavicius képviselő következő. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, biztos úr. Gondoljanak el egy pillanatra egy olyan Európai Uniót, amelyben kevésbé független a média, és kevesebb oknyomozó munkát végez, a polgárok egy igazság utáni korban élnek, a nemzeti populistákat nagy bőkezűen finanszírozzák a külföldi politikai erők. Ennek eredményeképpen orosz, kínai és más és szélsőséges csoportok érdekeinek megfelelően élünk. Gondolom, senki sem szeretné, hogy ez megvalósuljon, és itt az ideje annak, hogy az Európai Uniós és nemzeti jogszabályokat is felülvizsgáljuk a politikai pártok külföldiek részéről történő finanszírozását illetően. Emellett a stratégiai külföldi befektetések számára is egy screeninget kellene bevezetni. Úgy gondolom, így tudjuk fenntartani az európai életmódot, a European Way of Life-ot. Köszönöm. Köszönöm, Osztravicsius képviselő. Most pedig Jerome Rivieri kapszott, tessék parancsoljon. Merci, madame la Köszönöm, elnök asszony. Meghallgattam a bizottság beszámolóját, és úgy éreztem, hogy a bizottság elégedett a tekintetben, hogy hogy lép föl a hamis információkkal szemben, pedig a valóság nem ez, hiszen itt valós beavatkozásról van szó, az Európai Unió különböző országaiban. A britek úgy döntöttek, elhagyják az Európai Uniót. Ugyanakkor még ma is a döntés blokkolása tekintetében hamis információk befolyásolják. Olaszország újra választásokat akarnak. Itt is hamis információk erősítették meg, vagy rontolták a helyzetet. A népekkel szemben, az emberekkel szemben történnek ezek a jelenségek. Olyan témákról van szó, amelyek nem is tartoznak az illetékességbe. Ezért úgy gondolom, hogy ma a parlament megint a nagy elvekről beszél, de valójában a saját házunk táján kellene söprögetnünk. Kítos. Köszönöm szépen. Claire Déli kapszott, tessék. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazi ironikus gondolat az, hogy a Európai Parlament demokratikus folyamatéből való beleszólásról beszélünk, miközben tudjuk, hogy milyen demokrácia deficit létezik itt a parlamentben és Európában. Az Egyesült Király, Egyesült Államok nem csak Dél-Amerikában és közel-keleten, hanem Európában is befolyásolta a választásokat, már régóta ezt teszi. Az orosz felszólalás elleni, az orosz befolyásolás elleni felszólalás célja az, hogy Oroszországra mutogathassunk, de azt kell látni, hogy a neoliberális politikák csődöt mondtak, demoralizálták a társadalmakat, elvesztették az emberek a hitüket, ezért választottak Trumpot az emberek, a szélső jobb pártokat, vagy ezért szavaztak a Brexitre egyszerűbb összeesküvés elméleteket hangoztatni, Oroszországra mutogatni, de lássuk, hogy ez igazi felelős a liberális gazdaság volt a demokratikus folyamatokat, főleg a milliómosok, a milliárdos újságíró, újságtulajdonosok és a lobbisták befejez, veszélyeztetik. Látni kell, hogy ők jelentik az igazi veszélyt, nem Oroszország. Köszönöm szépen! Most pedig Mário Kalurájtnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a bizottságnak és a finn elnökségnek a munkát, és reményemnek adott hangot, hogy erős állásfoglalás sikerül majd elfogadni a fontos kérdésben. A külső támadások a demokrácia egyik legszentebb értékét akarják veszélyeztetni. Ez a befolyásolás különböző arccal, aspektusokkal rendelkezik. Én pedig a technikai infrastruktúra elleni támadásokról szeretnék beszélni, hiszen ezek a demokratikus folyamatok alapját adják, voltak éppen tehát a demokráciát akarják meghekkelni annak érdekében, hogy ezen ellen fellépjünk, EU szintű és nemzetközi együttműködésre is szükség van. Az EU-nak határozott, elkötelezett és egyértelmű a harc élére kell állni, és világosra kell tennünk, hogy nem fogadjuk el, hogy befolyásolják a demokratikus folyamatokat. Köszönöm. Kiitokset edustaja Kaljurand ja teidän etunimennehän. Köszönöm szépen. Kaljurand asszonynak mondom, elnézést kérek, mert rosszul ejtettem a nevét. A spontán hozzászólások végéhez érkeztünk, sajnálatos módon másoknak már nem tudok szót adni, mert nagyon nagy késésben vagyunk. Ezért most azonnal meg is adnám a szót Julian King biztos úrnak parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm ezt a fontos és aktuális vitát önöknek. Többen is kiemelték, hogy a dezinformációs kampányok célja az, hogy megakadályozzák a polgárainkat abban, hogy információkon alapuló döntéseket hozzanak. Meg, az a céljuk, hogy megosszák a társadalmainkat, a közösségeinket, bizonytalanságot ébresztenek, illetve bizalmatlanságot ébresztenek a választási folyamataink és a demokratikus intézményeink iránt. Ezt nem fogadhatjuk el, többet kell tennünk annak érdekében, hogy fellépjünk ez ellen. A probléma egy részét az Európai Unión kívüli fellépés képezi, többen is megemlítették Oroszországot. Hadd fogalmazzak világosan, van egy csapat az intézményeken belül, amelyet többen is említettek, és amelynek a munkája az, hogy a Kremlint, Kreml támogatott dezinformációs kampányokat monitorozzák. Nyilvánosan hozzáférhető a jelentésük, miszerint, amikor nemrégiben ellenőrizték, hogy a Kremlt támogató dezinformáció mennyisége hogyan alakul a tagállamokban, akkor megállapították, hogy egy évvel ezelőtthöz képest megduplázódott ez a dezinformáció. Ez egy igazi probléma tehát, amelyel foglalkoznunk kell. Azonban mások is tanultak az oroszoktól, ezt is látnunk kell. Éppen ezért erősítenünk kell az ellenálló képességünket és az eszköztárunkat, amelyel szembe szállhatunk a dezinformációval, bárhonnan is érkezzék. Ezért az Európai Bizottság a tagállamokkal és a civil szervezetekkel együttműködve egy sor lépést tervez illetve foganatosít, de nem pihenhetünk a babérjainkon, többet kell tennünk, nem dőlhetünk hátra önelégülten. Többet kell tennünk például a választásaink rezilienciája érdekében. Az elkövetkezendő hetekben és hónapokban áttekintjük majd a dezinformációval kapcsolatos magatartási kódexet, megvizsgálva, hogy mit tudunk tenni a demokratikus társadalmunk jobb védelme érdekében az év, az október végéig pedig beszámolunk önöknek en, ennek eredményéről. Néhány kommentárra reagálva következőket mondanám el. Ez a dezinformációval kapcsolatos magatartási kódex egyáltalán nem nevezhető cenzúrának egyébként, semmi köze a igazság minisztériumának koncepciójához, nem azt hivatott megítélni, hogy egy politikai megjegyzés jó vagy rossz, igaz vagy hamis, hanem az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a politikai vita, vita természetére, erősítse az átláthatóságot. Világosnak kell lennie, hogy az, aki politikai megjegyzést tesz, egyáltalán embere, vagy esetleg valamilyen gép, vagy mesterséges intelligencia, tudni kell, hogy honnan jön, milyen uh, erőket képvisel. Ez elengedhetetlen, hogy azt akarjuk, hogy a polgáraink megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Emellett be fogunk számolni önöknek az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a szabad, tisztességes választások lefolytatásával kapcsolatos cselekvési terv eredményeiről is. Dolgozni fogunk a demokratikus rezilienciával kapcsolatos cselekvési terven is, és jogalkotási kezdeményezéseket is kívánunk, megkívánunk fogalmazni az európai politikai pártok finanszírozási forrásait illetően például. Továbbra is együtt fogunk működni a tényellenőrökkel, a kutatókkal, a civil társadalommal, a tagállamokkal és az online platformokkal is, azért, hogy közösen megtegyük az szükséges előrelépést is, biztosítani tudjuk a békés demokratikus jövőt Európában a magunk és mindenki egy más számára. Köszönöm. Köszönjük szépen King biztosnak, és köszönöm Tuppurainen miniszter asszonynak. Adom most meg a szót a, biz- a tanács részéről. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettünk ebben a vitában. Egy nagyon aktuális témáról van szó, amely prioritást képez az elnökségünk számára. Köszönöm ezúton is mindenkinek az aktív részvételt. Az Európai Unió ellenálló képességének alapját az egység képezi. Minél egységesebben lépünk fel, annál reziliensebbek vagyunk az, a dezinformációval szemben. Kötelességünk minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy megvédjük a választásainkat és általában véve a demokratikus rendszereinket a külső beavatkozással szemben. Mindezt az alapvető jogokat betartva kell megtennünk, gondolok itt a véleménynyilvánítás szabadságára, a gyülekezés szabadságára, a média szabadságra. Horizontálisan folytatjuk a munkát, ágazatokon és határokon átívelően. Tanulni szeretnénk egymástól, információcsere és a bevált gyakorlatok cseréje által. És történtek is előrelépések, de ahogyan Jurova biztosasszony és King biztos, valamint önök közül is sokan elmondták, továbbra is figyelmesnek kell maradnunk. Az elnökség is nagyon nagy hangsúlyt fektet a hibrid fenyegetések elleni küzdelemre. Mi is várjuk a bizottság által bejelentendő kezdeményezéseket, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy elengedhetetlen, hogy a polgárok általában véve tisztában legyenek a hibrid fenyegetésekkel. Míg a nyitott társadalmak és az, az államigazgatás és megfelelő információt tud közvetíteni, semmi sem biztosítja a dezinformáció elleni harc sikerességét, tehát folytatnunk kell ezt a fellépést. Köszönöm mindenkinek a, a figyelmet és ezt az érdekes vitát. Köszönöm szépen Tupurainen miniszterasszonynak. Ezzel a vitát lezárom. Az állásfoglalásról pedig a következő alkalommal szavazunk. Egy rövidke szünetet tartunk, majd utána folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Folytatjuk az ülést, a következő téma a napi rendünkön a tanács és a bizottság nyilatkozata az, az Amazonas menti erdőtüzekről. A tanács nevében most Tundrányan asszony kap szót, tessék. Mr. President, a tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nem hiszem, hogy egyedül lennék azzal, amikor azt mondom, hogy az előttünk lévő téma, az Amazon menti erőtüzet témája nagyon is aggasztó mindannyiunk számára. Ez nem csak az ott télőket fenyegeti, hanem ez kihat a bolygónkra és a klímára is. Nem tudom hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az Amazonas menti erdők megőrzése a klíma szempontjából. Ezek a területek nagyon gazdagok élő világ szempontjából is, és rengeteg különleges faj él itt. Főként a klímaváltozás és az emberi fellépés okozza ezeket a tüzeket, ezek drámai hatásúak, súlyos mértékben csökkentik a fajok sokszínűségét, és pusztítják a trópusi esőerdőket. Ezek a tüzek közvetlenül közöd, kötődnek az erdőírtáshoz. Sajnálatos módon aggódva látjuk azt, hogy az elmúlt napokban ezek eh, még jobban eh, folytatódtak eh, Brazíliában, illetve Bolíviában. Ezek a tüzek nagymértékben szennyezik a levegőt, nagyon sok állatfajt, növényfajt pusztítanak el, és elüldözik az őshonos lakosságot területeikről. Az EU vezető szerepe a klímaváltozás leközdésében, illetve az erdők megőrzésében, ez is prioritása a finn elnökségnek. Az erdőtüzeknek súlyos hatása van az emberi és állati életre az erdőktől függünk, akkor, amikor a diverzitást akarjuk megelőzni, ez segít a globális felmelegedés csökkentésében is, illetve ez munkahelyeket és megélhetést teremt. Ezek az erdők megőrzése hozzájárul ahhoz, hogy semlegesé tudjunk válni 2050-re. Az ENSZ klímacsúcs előkészítéséről már beszéltünk ma délelőtt, és ez a téma is rendkívül fontos. Az eddigi fellépés EU szinten, és azok a kötelezettségvállalások, amelyeket nemzetközi szinten tettünk, ezek közé tartozik az erdőírtás megszüntetése, de ezek tovább folytatódnak. Az Amazon menti tüzek által láthattuk, hogy még jobban fel kell, meg kell erősíteni fellépésünket. 2019 áprilisában a tanács elfogadott következtetéseket, amelyek az EU erdőstratégiájának végrehajtásáról szóltak. A tanács ekkor hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos ez a stratégia ahhoz, hogy koherens módon lehessen koordinálni a tagállami EU politikákat az erdők megérzéséhez, illetve a megfelelő erdőkezeléshez. A mezőgazdasági és halászati tanács jövő hónapban tart erről vitát, megvitatják a 2020 utáni új stratégiát, amelyek ugyanazokra az elvekre épülnek, mint eddig, de újfajta politikai fejleményeket is figyelembe vesznek EU, illetve nemzetközi szinten is. A tanács és az Európai Parlament nemrégiben megkapta a bizottság régen várt közleményét, amely az EU fellépéséről szól, a világ erejének megőrzése tekintetében. Megvizsgáljuk részletesen majd azokat a prioritást tervező fellépéseket, amelyeket javasoltak, és várjuk az önök véleményét is ezekkel kapcsolatban. A tanács azon van, hogy visszajelzéshez szolgáljon a bizottságnak, és ez benne lesz a decemberi következtetésekben is. Figyelembe véve azt, hogy az erdőírtás, az túlmutat az erdőgazdálkodáson, a me- környezetvédelmi, mezőgazdasági és kereskedelmi szakértők véleménye is fontos ezekben a kérdésekben. Reméljük, hogy mindez majd hozzájárulhat ahhoz, hogy megfelelő legyen a jövőbeli fellépésünk. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Hadd zárjam azzal, hogy hangsúlyozom azt, hogy az Amazon menti tüzek sürgető globális válságot jelentenek, amelyhez megfelelő nemzetközi fellépés szükséges. Az, hogyha együttműködünk az Amazon menti országokkal, az nagyon fontos. Ezek az országok, úgy mint Brazília, teljes joggal megadhatják a választ, de meg kell tartaniuk a vállalásaikat. Azt kérem ezektől az országoktól és vezetőiktől, hogy sürgős fellépést tegyenek. Készek vagyunk arra, hogy Bolsonaro úrral és másokkal együttműködjünk. Az Európai Unió hajlandó támogatni őket, de fellépést kell látnunk. Finnország soros elnökként támogatja azt is, hogy az EU hogyan tudna mindez legjobban hozzájárulni a finn kezdeményezésre az EU miniszterek augusztus végén Helsinki-ben beszéltek mindenről. Ezek a külügyminiszterek aláhúzták azt, hogy sürgető a helyzet, és hogy koordinált, átfogó EU megközelítésre van szükség a krízis leküzdésére. Soros elnökként mi továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy egységes, konzisztens és hatékony EU fellépést tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Σας ευχαριστώ. Το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής έχει ο Επίτροπος κ. Βέλλα. Köszönöm szépen. Most a bizottság nevében eh, Vella úrja szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és eh, köszönöm az elnökségnek, eh, köszöntöm a tisztelt parlamenti kollégákat is. Ma egy globális biodiverzitás és klímaügyi vészhelyzetet tapasztalhatunk, ami kihat a gazdaságunkra és a jövőnket is befolyásolja. A mostani erdőtüzek világszerte nagy mennyiségű széndiokszidot engednek a légkörbe, és ez tovább mélyíti a válságot nem csak az Amazonas térségében, hanem a világ más tájain is, például Szibériában. De az Amazonas térsége egy egyedi hely, ugyanis az oxigén mellett rendkívül sok biodiverzitás is található ott. Ezért hálás vagyok azért, hogy ezt a kérdést önök napirendre tűzték. Az erdőírtás megállítása kulcsfontosságú, és ennek három fő oka van. Először is meg kell állítani a biodiverzitás elvesztését, másodszor meg kell állítani a klímaváltozást, harmadszor pedig a fenntartható fejlődés napirendjét és a Párizsi megállapodás keretében tett vállalásainkat tiszteletben kell tartani. Az erdők elvesztése jelentősen befolyásolja a stabilitást és a biztonságot, az emberi jogokat, a klímát, a biodiverzitást, az egészséget, és mind a helyi közösségek, mind pedig mások megélhetését hátrányosan érinti. Az Európai Bizottság segít ennek a helyzetnek a megoldásában, és rendszeres kapcsolatot tart a releváns hatóságokkal Brazíliában is. A megfelelő eszközöket már mozgósítottuk, például Bolívia kérésére a vészhelyzeti koordinációs központ már tűzoltási szakértőket küldött az országba. Az ilyen segítségnyújtást bármelyik érintett ország kérheti, hogyha ehhez ezért hivatalosan folyamodik. A Kopernikus vészhelyzeti feltérképezési rendszert is aktiválták, és ezek most térképeket készítenek a tűzről Brazíliában, Bolíviában és Peru és Paraguay érintett részein is. Ezek közkincsek. Az Európai Unió már így is finanszíroz olyan fejlesztési projekteket, amelyek az erdőhöz és a földhasználathoz kapcsolódnak az Amazonas medencében, ezek között több Brazíliában is. 128 millió eurót fordítottunk erre, és új fellépéseket is tervezünk összesen 28 millió euró értékben. A csilei és kolumbiai hatóságokkal is kapcsolatban állunk, ők a regionális koordinációban tevékenykednek. A nemrégiben megrendezett G7-es csúcson egy magas szintű találkozó kezdeményeztünk az ENSZ közgyűlése mentén. Míg az erdőtüzek megállítása a prioritásunk, fontos, hogy az emögött meghúzódó strukturális okokkal is foglalkozunk, például a földgazdálkodás kiterjesztése júliusban a bizottság elfogadott egy közleményt, amely az unió fellépését fokozna az erdők veszteségének a megállításában. Átfogó cselekvések körére van szükség a fenntartható földhasználat terjesztésére. Partnerországokkal együttműködve csökkenteni próbáljuk azt a nyomást, amely az erdőkre nehezedik, és próbáljuk ösztönözni az erdők helyreállítását. Az Európai Unió részéről a fogyasztási lábnyomunkat is igyekszünk csökkenteni. A keresleti oldalt elemezzük, és szabályozási, illetve más eszközöket is bevetünk, és elemezzük azoknak a termékeknek a kockázati profilját, amelyek hozzájárulhatnak az erdők helyzetének a romlásához. Dolgozunk azon is, hogy jobban elérhetővé váljon, és jobb minőségű legyen az információ az erdőkről. Egyebek között egy uniós megfigyelőközpontot hoztunk létre, az erdők helyzetének a romlásáról. A tudományos adatok megbízhatósága nagyon fontos része a stratégiánknak. A partnerországokkal való együttműködés szintén kulcsfontosságú, főleg azért, mert így tudjuk azonosítani, hogy milyen hosszú távú gazdasági következményekkel jár az erdők további pusztulása. A bizottság elkötelezett a tartós cselekvés mellett, igyekszünk segíteni abban, hogy megállítsuk az erdőírtást, és készen állunk arra, hogy segítsünk azoknak, akiket hátrányosan érintettek ezek a tűzesetek az Amazonas mentén és máshol. Szoros együttműködésben vagyunk ezekkel az országokkal és hatóságaikkal. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. Most a különböző frakciók hozzászólásai következnek. A néppárt nevében McGuinness asszony először parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a Töporányan asszonynak, mert különösen ismeri az erdőket, úgyhogy nagyon örülünk, hogy az elnökségük alatt vitázunk ebben a témában, és köszönjük a biztos úr tól hallottakat is. És látom, nagyon sokan vannak a látogatók is, úgyhogy nagyon örülök, hogy a frakció támogatott abban, hogy erről a témáról beszéljünk. Tényleg arról van itt szó, hogy hogyan tudunk összefogni globális szinten, mert egyetlen egy nemzet sem tudja egyedül ezt a problémát megoldani. Azonban, amikor a nemzetek szuverenitásra törekszenek, meg kell erősíteni a multinacionális jelleget is, nem pedig gyöngíteni nem segít az, hogyha egymásra mutogatunk, segítenünk kell, és el kell ismernünk az előrelépéseket, ami Brazíliát illeti. A közelmúltban például hét más dél-amerikai ország összefogásával az úgynevezett zöld Brazília fellépés született meg. De ugye a nemzetközi közösségnek kellett ezt a nyomást rájuk gyakorolni, hogy ezt elérhessük. Mindannyian megszenvedjük azt, hogyha az Amazonas erdők elpusztulnak. Ugye biztos úr említette a szakpolitikák koherenciáját is nyilván, ha mezőgazdasági célból teszik tönkre az erdőket és írtják ki a fákat, az sem jó. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a megállapodás a Mercosur országokkal figyelembe veszi az éghajlatváltozási célkitűzéseket is. Szükség van arra, hogy megfelelően közelítsük meg a kérdést mi európaiak be kell, hogy valljuk azt, hogy nem mindig tartottuk értékesnek az erdőket, tehát erre is figyelnünk kell. Úgyhogy talán a kollégáinkkal és a dél-amerikai partnereinkkel össze kellene fognunk. Indonéziában, a Kongó vidékén is égnek a tüzek, rengeteg széndiokszidot bocsátva a, a, a, a légkörbe, úgyhogy figyelnünk kell erre is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Garcia Perez asszonyé a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, az Amazonas menti őserdőben valódi tragédia volt ez a mostani nyári erdőtűz. Nagyon elszomorította és mozgósította a nemzetközi közösséget. Ennek gazdasági, szociális és gazdasági hatásai is vannak, mégpedig ezek túlnyúlnak az Amazonas medencéjén. A bolygónk oxigénjének 20%-át ez a rendkívül gazdag ökoszisztéma állítja elő, és több mint egy millió őslakos él ott fenntartható módon, és generációk óta kezelik ők ezt a természeti örökséget, ezt meg kell védenünk számukra. Egy hónapig dolgoztam olyan szervezetekkel, amelyek támogatják az őslakos közösségeket, és nekik fenntartható alternatívekre van szükségük. Nem tudom elképzelni, hogy a, ezt a tragikus helyzetet ők hogyan tudják túlélni. Nem ez első alkalom, hogy az Amazonas mentén tüzek pusztítanak, de idén 80%-kal több erdő pusztult el, mint tavaly, és folyamatosan terjed a tűz. Az aranyláz csak rontja a helyzetet, és az a higany, amit az arany kitermeléséhez felhasználnak, a személyek egészségét is rongálja. a felelősség azoké, akik tagadják a klímaváltozást, és pontosan tudjuk, hogy kik ezek. Bolsonaro úr egy új aranylázat indított el, és mindemellett teljesen figyelmen kívül hagyja a környezetvédelmet. Bolsonaro úrnak meg kell hallania az igazságot. Elbocsátotta a brazil űrügynökség, illetve a környezetvédelmi ügynökség vezetőjét. Elnök úr, innentől már nem lehet visszafordulni, az Amazonas menti őserdő 20%-a már elpusztult. Ez egy környezetvédelmi dráma. A szociáldemokratákat rendkívül aggasztja az őslakosok és a földjeik helyzete. Azt látjuk, hogy egyre fokozódik az erőszak az őslakosok által lakott területen. A vezetőket és az aktivistákat, mint Dilma Ferreira Szilvát és Claudio eh, Norcosta da Silvát eh, bebörtönözték. A regionális hatóságokkal együttműködve megoldást kell találni, és meg kell védeni mind az embereket, mind pedig a környezetet. A frakciónk teljes messzélséggel támogatja ezt, és továbbra is segíteni fogunk ebben. Bolsonaro urat fel kell szólítani arra, hogy a Párizsi Klímaegyezményben tett vállalásait tartsa tiszteletben, és a Mercosur megállapodás környezetvédelmi záradékát úgy szintén. Máskülönben Brazília elszigetelődik a nemzetközi közösségtől. És azt gondolom, hogy alkalmas ez az idő arra, hogy emlékeztessünk arra is, arra az a, a indián mondásra, hogy amikor az utolsó fát is kivágtuk, megmérgeztük az utolsó folyót, és kifogtuk az utolsó halat, akkor fogunk rájönni, hogy a pénz nem ehető. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A Renew Europe nevében Két percben Hosik úr következik. Megismétlem, hogy a frakciók hozzászólásai alatt nem fogom engedélyezni a kék kártyákat. Köszönöm. Mr. President. Elnök úr, miniszterasszony, biztos úr, kedves kollégák! Ez a nyár szörnyű volt az erdő tüzek miatt. Mindannyian döbbenten néztük az Amazonas vidéki erdők lángolását. Eh, és a Bolsonaro úr féle felhívás, hogy védjük eh, ezt az erdőt, eh, gyakorlatilag egyáltalán nem volt igaz, mert az ő politikájának volt ez eredménye. De legyünk őszinték, nem csak az Amazonas mentén égtek az erdők, Szibériától Alaszkáig égtek az erdők, ahol is a növények és az állatok lakóhelye pusztult el. Eljött az idő, hogy bevalljuk azt, hogy mi is részei vagyunk ennek a problémának. Nem csak, hogy hozzájárulunk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához, hanem olyan jogszabályokat is hozunk, amelyek ezt eredményezik. Úgyhogy ideje, hogy változtassunk ezen. Ideje, hogy ez a ház fellépjen. Nevezetesen a Mercosur megállapodás gyakorlatilag ahogyan áll, nem igazán megfelelő, sokkal mélyebbre kell hatolnunk. Az új bizottság azt állítja, hogy az európai zöld megállapodás prioritás, de ezen túl kell lépni, az egész világot kell, hogy ez ö, megtalálja. Hogyha meg akarjuk tényleg védeni a bolygónkat és a civilizációt, akkor az agrárpolitikának sem szabad hozzájárulni az erdőírtáshoz, mert pillanatnyilag ez a helyzet az Amazonas vidékén is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a kereskedelmi politikáink sem járulnak az erdőításhoz hozzá, mert pillanatnyilag ez történik. Ugyanez a helyzet az energetikával, az energiapolitikával. Ugyanis itt is ugyanez a helyzet. Arra van szükség, hogy mindenütt változtassunk a saját és a gyermekeink érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Hautala asszony kapja meg a szót, aki az Európai Parlament alának egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ezek az erőtüzek mindenképpen ébresztők voltak, de tudjuk, hogy máshol is történnek ilyen tüzek dél ázsiában vagy Afrikában is, hogy kiemeljem a legfontosabbakat. Azt is tudjuk, hogy a klímaváltozás leküzdéséhez a széndiokszidot kell megkötni minden lehetséges eszközzel. Az egyetlen módja ennek az az, hogyha erdők vannak. Az erdőket átformálják mezőgazdasági területtél, és szögezzük le a Mercosur megállap megállapodás a szója, kávé, marhahús importjára szolgál. Ez is veszélyezteti az Amazonast. A Mercosurban nincsen, Mercosur megalapodásban nincsen semmilyen fajta mechanizmus, amelyel a Párizsi megalapodás vagy bármilyen más kötelezettségvállalást be lehetne tartani. Ennek a megalapodásnak nincsen ereje, nem segíti a fenntarthatósági fejlődést. A bizottság közleménye az erdő írtásról. Ez csak egy, és ebben van egy ígéret számomra, amelyben azt írják, hogy meg kell vizsgálni a szabályozást a keresleti oldalon. Nagyon fontos, hogy legyen egy európai szabályozás, amelyen fel tudjuk hívni az európai fogyasztó figyelmét arra, hogy ne vásárolnak ilyen termékeket. A finn elnökséghez is van egy kérésem, tudom, hogy most döntenek majd erről, ez pedig a mezőgazdasági tanács, foglalkoznak majd ott a erdő degradációval. Azt kérdezem, hogy miért a mezőgazdasági tanácson foglalkoznak ezzel, mert nem pedig a környezetvédelmén. Elnök, köszönöm szépen. Az ID frakció nevében Ruzsé úr kap két percet. Hát Monsieur le Président! Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az Amazonas menti erdő ég katasztrofális környezetvédelmi helyzetet teremtve, ezt mindannyian tudjuk. Mindannyian így érzünk, ahogyan a tanács. Macron elnök ugyanígy érez, érzett a Szahara déli részén levő égő erdőkkel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a hatodik és a kilencedik legnagyobb világhatalom vezetőinek tennie kell valamit. Mindenki tudja, hogy mi történt Kanadában. Katasztrófa volt a francia állattartók számára is. Mindannyian ellenezzük a Mercosurt, mert katasztrofális megállapodás ez a francia gazdák számára. Macron elnök úr végül is ugyanezt a következtetést vonta le, de a legcinikusabb helyzetet az Amazonas erdő égése okozta. Azt gondolom, hogy nagyon komolyak ezek a témák, az ökológia és a környezetvédelem. Nem lehet egyszerűen játszadozni velük. Azt gondolom, hogy kezdjük a saját házunk táján, a rendtételt Macron elnökkel például, hogy a Réunion szigeti hulladékkal foglalkozom például, a radioaktív anyagokkal a Marshall szigeteken, amely a francia polinézián lakó honfitársainkat veszélyezteti, hogy csak néhány példával éljek végül pedig foglalkozon azzal a környezetvédelmi katasztrófával, amely Martinikon és Guadalupon található. Sajnálatos módon mindezek ellenére Emmanuel Macron semmit nem tesz, és végül alá fogja írni a Mercosur féle szerződést. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, Ruzsé úr. A következő hozzászóló Herman Tercs úr az ECR nevében elnök asszony. Nagyon sokat beszélünk itt eh, Bolsonáróról, és nagyon sokan őt hibáztatják az egész eh, tragédiáért, ami történt. Itt elfeledkezünk arról, hogy eh, itt van egyfajta vakfoltja a parlamentnek afelé, ami valójában történik. Mert itt például arról is beszélünk, ahogy azt a szocialistáktól is hallottuk, hogy az arany láz, az arany kutatása mennyi problémát okoz, de Venezuelában Maduro kontrollja alatt és a kolumbiai ellencsoport irányítása alatt keresik az aranyat, amely a Chávez mozgalomnak és Maduronak köszönheti a létezését. És nem Brazíliában, hanem Bolíviában van az igazi probléma. Arról ugyanakkor senki sem beszél. Morales úr a koka levél, koka cserje termesztésének adott teret, és ez megsokszorozódott az ő regnálása alatt, és a katasztrófák nagy részét ez okozza. Itt pedig mi csak Bolsonaro-ról beszélünk. Köszönöm szépen, Tecs úr. A GUE nevében Papadimulis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, amit a tanács és a bizottság az imént elmondott, de az is, amit a tudósok mondanak, és maga a valóság is azt mutatja, hogy nem csak beszélnünk kell, hanem cselekednünk is kell. Jó az, hogyha vitázunk, de le kell vonnunk a következtetéseket és intézkedéseket kell tennünk, nyomást kell gyakorolni, annak érdekében, hogy ne vágják ki teljesen az Amazonast, hiszen ez a legnagyobb, ez az egyetlen tüdeje a bolygónak. Itt az ideje, hogy megmutassuk azt, hogy Bolsonaro alatt, egy év alatt 80%-kal nőtt a fakitermelés. termelés az elmúlt három évben sem vágtak ki annyi fát, mint ebben az évben. Valamit tenni kell, ez szégyen az Európai Parlament számára, hogy ez a vita nem vezet állásorolási indítványhoz a jobboldali, illetve a szélső jobb frakciók miatt. Szerintem intézkedéseket kell tennünk, és a Mercosur eszközét is ki kell használnunk a nyomás gyakorlásra. Köszönöm szépen, Papadimulis úr. Papadakis úr következik a függetlenek nevében, parancsoljon. Köszönöm a szót. Óriási a katasztrófa az Amazonas mentén, és a nagyvállalatok miatt van ez így, amelyek kivágják a fákat, és ezért a pénzintézetek fizetnek. Gyakorlatilag Bolsonaro a környezet ellenes politikát támogatja szemben az elődeivel. Különböző mezőgazdasági termékek előállítását támogatja, a fák kivágását, és az erdőírtást az Európai Uniós cégek is gyakorolják. Ezért az EU-nak és az EU-s kormányoknak szembe kell nézniük ezzel a problémával, meg kell néznünk azt, hogy mi a helyzet a szabadkereskedelmi, a Mercosur féle megállapodása. Szemben azzal, amit az éghajlat mellett mondtunk, a parlament ö, nem szavazta meg az állásfoglalást szükséges intézkedések foganatosítása, hogy erdőket telepítsenek, és minden üzleti tevékenységet meg kell szüntetni itt ebben a térségben. Köszönöm szépen, Papadakis úr! A következő hozzászóló Péter Líze úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az Amazonas menti erdő tüzek óriási katasztrófát jelentenek. Csak egy példán mutatnám ezt be. A párizsi megállapodás során Brazília nem kötelezte magát a kibocsátás csökkentésre. A fő kötelezettségük az erdő területén volt, tehát az erdővédelem, újra erdősítés, és hogyha ezt nem tartják be, akkor ez óriási problémát jelent a világ klímája szempontjából is. Vannak még más helyek is, és erről is beszélnünk kell. Szibériában, Alaszkában is voltak erdőtüzek, ez óriási fenyegetés a klíma számára, hiszen itt metán szabadulhat fel, ez még károsabb, mint a széndiokszid, nem primitív vitáról van itt szó, Sokan a Mercosur megállapodás leállítását követelik. A kérdés az az, hogy ez igazából ez közelebb vinne bennünket a célunkhoz. Úgy gondolom, hogy a párbeszéd a helyes út, a helyes mód, persze kell egy kis nyomást gyakorolnunk. Úgy gondolom, hogy a gyökereknek kell megragadni a problémát. Nekünk is felelősségteljesnek kell lennünk. Az Európai Unió erdeiről beszéltünk tegnap a saját erdeink védelméről, lehetséges módon Európában is az újraerdősítésről kellene beszélni, és mindehez nyomonkövetésre is szükség van. Jó az, hogy ma mindkét témáról, az európai erdőkről, illetve a nemzetközi erdőkről nincsen most állásolás, de mindkét téma esetében cselekednünk kell, meg kell gondolnunk azt, hogy mi a helyes megoldás, utána kell döntenünk, és a következő hetekben ezt kell megtennünk. Köszönöm szépen. Kiitok, kiitokset edustaja Liisa ja sitten Köszönjük szépen Líze úrnak. A következő hozzászóló Miriam Dali másfél percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Amiről ma beszélünk, az a világ legnagyobb esőerdeje, és ez a visszafordíthatatlan pusztulás szélén áll. Az Amazonas menti erdő azért fontos nekünk, mert a klíma számára is fontos ez egy széndiokszid gyűjtő, amely csökkentheti a klímaváltozás hatását. Ha az amazonasi esőerdők elpusztulnának, akkor rengeteg üvegházhatású gáz gyorsíthatná fel a klímaváltozás folyamatát. Több száz tűzesetet rögzítettek már ugyanakkor a sarki és szubarktikus területeken is ezek pedig 100 millió tonna széndiokszidot bocsátottak ki. De ez egy ördögi kör. Hogyha a nemzetközi közösség és az Európai Unió nem cselekszik azért, hogy csökkenjen az üvegházhatású gázok mennyisége, akkor a pusztulás nem lassulhat le, és ezek a tüzek egyre tovább fognak terjedni. Az Amazonas menti esőerdők tüzeinek megfékezése az EU és a Mercosur közötti kapcsolat fontos részét kell, hogy képezze, és mindenkinek az érdeke, hogy ezeket a rendelkezéseket valóban megtegyék a párizsi megállapodás gazdag aláírói, akik megígérték, hogy a szegényebb országokban finanszírozzák a széndiokszidot elnyelő erdők telepítését, azoknak valóban meg kell ezt tenniük. Egy erőteljes európai, globális, kollektív cselekvés, amire itt most szükség van. Köszönöm szépen. Ja sitten seuraava Köszönöm szépen, Dali asszony. A következő hozzászóló Nikolaj Stefanuta másfél percben. Tisztelt elnök asszony, biztos úr! A galéria tele van fiatalokkal, ahogy önök is láthatják. Ők jobban foglalkoznak az éghajlatváltozással, mint mi. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, de már nem egy nemzet ö, problémái, önállóan. Sajnálatos módon az Amazon menti erdőtüzek egy általános tendencia részei. A tavalyi évhez képest megnőtt az erdő tüzek száma. 1600 tűz volt 2018 augusztusában, több mint 400%-kal nőtt meg ez a szám az idén augusztusra. Európa nem nézheti tétlenül, hogyha szenvednek az országok. Egyetlen egy országot sem kímél meg az ilyen jellegű katasztrófa, egyetlen egy ország sem tudja megoldani ezt a problémát egyedül. Nagyon fontos, hogy összefogva lépjünk fel, és ne növeljük a globális felmelegedést meg kell erősítenünk a polgári védelmi fellépést, illetve azokat a készségeket, amelyekkel meg tudunk birkózni a nem természeti katasztrófákkal. Azért mondom ezt, mert a tanács most csökkentette ezeket a pénzügyi alapokat. Elnök asszony, vissza kell szereznünk ezeket az összegeket. Itt nem csak az erdőtüzekről van szó, hanem emberekről, a jövőjükről, ezeknek a fiataloknak itt a jövőjéről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Stefan Uta úr. A következő hozzászóló másfél percben Janik Sádó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kétféleképpen lehet megközelíteni ezt a kérdést. Az első természetesen az érzelmek oldaláról, hogy hogy, ne, hogy lehet kibírni azt, hogy az ember ne sírjon, amikor látja a pusztulását ezeknek a fáknak. Aztán ott van a másik oldal, akik el akarják adni az üzleti tevékenységüket a kormánynak, vagy a szexista, embergyűlölés egyéb oldalról. Aztán ott van a másik oldal, sem érzelem, sem semmiféle felelősségvállalás ezen edőtüzek kapcsán. Biztos úr, nem mondta ezt, hogy Mercosur vagy közös mezőgazdasági politika. Hallottam a képviselőket, a szociáldemokraták, a néppárti képviselők részéről. Jó lenne azért, hogyha tiszteletbe tartanánk a Mercosur kötött megállapodást, de ha nem látják azt, hogy ez a megállapodás, ahol a Brazília is aláírt, mert szóját és egyebeket fog exportálni, eh, ez egyszerűen tönkreteszi az Amazon vidékét. És és az éghajlat ellenes tevékenység. Ha nem látják azt, hogy a kap, amit a bizottsági képviselés, amit támogatnak, a szója e, importot támogatja Brazíliából, nem látják a felelősségüket, nem vesznek részt abban, hogy állítsuk le az erdőtüzeket, amely tönkreteszi az Amazon vidékét, illetve azokat az embereket, akik ott élnek. Úgy kérem, komolyan nézzenek e-, ebbe bele, köszönöm. Köszönöm szépen, Zsadó úr. Björk képviselő következik. Köszönöm szépen. Az Amazonas lángol, és nem biztos, hogy meg tudunk birkózni ezzel a klímakatasztrófával. Ha csökkentjük az erdőírta... ha nem csökkentjük az erdőírtást, akkor nem fogjuk tudni megfékezni a globális felmelegedés katasztrofális hatását. Bolsonaro elnök felelős ezért a helyzetért, nem csak azért, mert olyan politikákat vezetett be, amelyek az ős lakosokat, az LMBTI embereket negatívan érintik, hanem azért, mert az egész világ számára katasztrofális az ő erdőtási politikája. Egyáltalán nem különös az, hogy sokan így reagálnak rá, és azt követelik, hogy cselekedjünk. Egyetértek az előttem szólókkal, tennünk kell valamit ennek az egyik nyilvánvaló módja az lenne, hogy a Mercosur megállapodás tárgyalásait felfüggesztjük. Ezt jegelni kell, és el kell mondani, hogy a környezetvédelmi feltételeket kötelező érvényűvé kell tenni, és az amazonasi erdőírtást meg kell állítani. A fiatalok már egy hete tüntetnek, és azt követelik tőlünk, hogy tegyünk valamit. Köszönjük, Björk asszony! A következő hozzászóló Eleonora Évi egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Mi, európaiak is ö, felelősek vagyunk az Amazon menti erdőtüzekért. Mert ö, a pálmaolajat, a húst és olyan termékeket fogyasztjuk, amelyeket onnan hozunk be, például a szóját, a kukoricát és a harmadik országokban az erdők kárára történik mindez az erdőírtás segítségével. Úgyhogy először is csökkentenünk kellene az Európai Unióban azoknak a termékeknek a fogyasztását, amelyek közvetlenül az erdőírtást okozzák. Nem szabad elfeledkezni azt sem, hogy rengeteg az ember a Földön, akik nem tudnak eleget enni, és a két milliárdan ö, vannak, sőt, négy milliárdan lesznek, akik túl sokat esznek, azért halnak meg. Ö, a bolygónkat ezek veszélyeztetik. Úgyhogy a gyökereinél kell megvizsgálnunk ezt a problémát, az Európai Unió kereskedelmi szerződéseit kell újra megvizsgálnunk, figyelnünk kell a fenntartható fejlődésre, segítenünk kell a szegénység megszüntetésében, az éjség leküzdésében például. Köszönöm. Köszönöm szépen, Evi asszony. Adam Jarubasz másfél percre, A világ sokszor, biológiai sokszínűségének forrása tüzek áldozatává esett. Ezt a helyzet tehát mindenképpen figyelembe kell vennünk emlékezni kell arra is, hogy a Mercosurral van egy megalapodás, amelyet fel lehetne használni arra, hogy emlékeztessük ezeket az országokat a Párizsi megalapodásra, és hogy meg lehessen állítani az erdőírtást. Nem csak, hogy meg kell felelniük a, ezeknek az országoknak a klímakövetelményeknek is, hanem meg kell felelniük az európai előírásoknak is, az állat jólét előírásoknak is, akár csak a francia, német vagy lengyel termelőknek is. Az európai bankok több milliót fektetnek be Dél-Amerikába. Le kell vonni a tanulságot a Mercosur tárgyalásokból nem szabad megengedni azt, hogy mindennek az eredménye az legyen, hogy tisztességtelen verseny alakul ki, vagy esetlegesen nem megfelelő minőségű élelmiszert kapnak az európai fogyasztók. Köszönöm szépen, Jarubász úr. Kati Piri következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ezek a szörnyűséges erdőtüzek eh, kihatottak az őshonos lakosságra, és 60 eh, olyan őshonos lako- eh, csoport van, amelyek elszigetelten élnek, viszont az ő életminőségük is nagy mértékben csökken. A kormány küldöttjei megpróbálják az, a erőforrásokat kiaknázni. Nem véletlenek ezek a tüzek, ezeket direkt gyújtották meg, hogy területeket nyerhessenek. Nem véletlen az sem, hogy nagymértékben nőtt az erőtüzek száma, mióta Bolsonaro hivatalman van. A fejlesztési politikája által az őslakosoknak el kell hagyniuk lakóhelyüket. Több százan tiltakoztak ezen politikák ellen, de a tiltakozás süket fülekre talált. Meg kell erősíteni ezen emberek hangját, ezért továbbra is ki kell használnunk a gazdasági erőnket, de a külpolitikai eszközeinket is, hogy megvédjük az emberi méltóságot, a biodiverzitást és a bolygónkat is. Marcos Mayruna, egy törzsi vezető azt mondta, hogy nem csak a miénk az erdő, ez mindenkié. Köszönöm. Köszönjük szépen Piri asszonynak. A következő hozzászóló Anthony Hook egy percben. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. São Paulo helyett fekete lett az ég az amazonasi esőerdő füstjétől. Ezek az esőerdők valóban a világunk tüdejét jelentik, és e- erre mindannyiunknak szükségünk van, hogy lélegezni tudjunk az őslakosok, akik ott élnek, csak azt az alapvető emberi jogot szeretnék maguknak, hogy békén hagyják őket, és hogy a tűz ne pusztítsa el az otthonukat. Nagyon sok dél-kelet-angliai ember keresett meg engem ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Királyság parlamentje bezárt ugyan, de ez a parlament még mindig tehet valamit. Csak nem negyedével nőtt tíz év alatt az egy személyre jutó GDP Brazíliában, de akár a Mercosur megállapodás megmarad-e, akár nem, most itt kérdések merültek fel. Bolsonaro úr, ha leégeti az esőerdőket, akkor Brazília és az Európai Unió kapcsolatait is felperzseli. Nem kell ahhoz erdőt égetni, hogy gazdasági növekedést érjünk el, de a bolygónk megmentéséhez szükség van arra, hogy a tüzeket kioltsuk. Thank you very much. Köszönjük szépen, kedves kollégánk! Scott Kato asszony egy kék kártyás kérdést szeretne intézni önhöz, elfogadja? Természetesen, mondja Hook úr, akkor Scott Kato asszony fél percben felteheti a kérdését. Mamström biztos asszonynak több párti levelet küldtünk, amelyet sokan aláírtak, és Bolsonaro úr politikai miatt ebben azt kértük, hogy ne írjuk alá a Mercosur megállapodást, ha abban nincsenek kötelező környezetvédelmi feltételek. A liberálisok azt a levelet nem írták alá, tehát szeretném megkérdezni Huk urat, hogy készen áll-e arra, hogy megígérje, hogy nem járul hozzá a Mercosur megállapodáshoz, hogyha abban nincsenek környezetvédelmi és emberi jogi kötelező érvényű feltételek. Elnök asszony, nem tudom, hogy az a levél, amelyről a kollégám beszél, az miről szól. Nem lehet egy egyszerű igen-nem kérdésé egyszerűsíteni ezt a problémát. Az európai kereskedelmi megállapodásoknak az méltányosságot, az környezetvédelmet és az emberi jogokat támogatniuk kell. Köszönjük Huck kollégának. Most pedig Anna Cavazzini asszonynak adnék szót másfél percben. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Amazonas eh, ég, és minden eh, percben egyre inkább elhal a bolygónk zöld tüdeje. Bolsonaro, a szélsőbordali elnök Brazíliában, az emberi jogok, a klíma a megállapodás ellen az őslakosok joga ellen lép fel. Ugyanakkor az Európai politikának is felelőssége van. Csak az elmúlt évben importált a Brazíliából az EU 60 ezer tonna etanolt, ezen kívül mintegy 50 ezer tonna marahúst, illetve szóját hozott be. A föld lángokban áll, és mi még tovább olajat öntünk erre, hogyha még több etanolt hozunk be, az még több faírtást, még több tüzet jelent. Nekünk most kell felelősséget vállalnunk a bolygónk, a klímánk érdekében. A utcán lévő tüntetések a klíma érdekében azt mutatják, hogy a parlamentnek is felelősséget kell vállalnia, le kell állítanunk a Mercosurt, és olyan ellátási láncra van szükség, amely nem kötődik erdőírtáshoz. Itt az Európai Parlamentben lehetőségünk van arra, hogy a globalizációt helyes irányba tereljük, itt az ideje ennek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kavacini asszony. Martin Bushman következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hetek óta sokkal több erőtűz van a az erdőkben, az Amazonas mentén, mint valaha korábban a hús érdekében írtják ki az erdőket, és évek óta folyik ez, ezáltal nagyon értékes növény-állatfajok pusztulnak el, illetve az a hely is, ahol az őslakosok élnek. Nagyon sok állat elhalt a tüzekben, a felszabaduló széndiokszid is károkat okozhat a klímában. Az ökoszisztémák elveszítésének van egy neve, az ökocid, az USA, Hollandia és más országok is arra kérték az ENSZ-t, ne vegye fel az ökocidet a emberiség ellenes tettek listájába. A különböző nagy koncernek nem bánják az ilyenfajta erdőírtást, hiszen a profit nagyobb, ezt meg kell, le kell állítani. Köszönöm szépen Bushman úr, Christoph Hansen következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egész nyáron lángolt az egész bolygó, Ázsiában és Afrikában, és nem csak az Amazonasban. Európában forróbb volt a nyár, mint 2008 és 2018 között bármikor. A sarkvidéki régióban pedig az égő tűzeg arra ösztönöz minket, hogy tegyünk végre valamit. Ez az egész emberiség számára globális katasztrófa. Ahelyett, hogy kereskedelmi megállapodásokkal foglalkozunk, mint a Zsadó úr mondja, aki az előadása után azonnal távozott, azzal kell foglalkoznunk, hogy hogyan tudjuk a kereskedelem politikát arra használni, hogy a környezetvédelmi sztenderdjeinket kiterjesszük. A Mercosur társulási megállapodás egy egyéb lehetőség arra, hogy Brazíliát rászorítsuk arra, hogy a párizsi megállapodást betartsa, például, hogy félmillió hektárt újra erdősítsen, és elérje 2030-ig a zéró illegális erdőírtást, arról már többen beszéltek. Hölgyeim és uraim, a kereskedelem politika nem az egyetlen gyógymód, de tud nekünk segíteni a céljaink elérésében. A mi feladatunk most az, hogy a megfelelő intézkedéseken dolgozzunk, például megfigyelés és tanúsítási intézkedéseken. A játszmázás helyett az együttműködés, az előremutató út. Ez egy ember okozta katasztrófa, és az emberek tudják megállítani is azt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kiitokset, Hans. Köszönjük, Hansen úr! A következő hozzászóló Jütte Guteland egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Az erdő levegőt biztosít az egész világnak, és létfontosságú a jövőnk és a klíma szempontjából is az erdők létezése. Át kell állnunk a fenntartható jövőre. az erdő felnőtt fái megkötik a széndiokszidot, és ezért létfontosságú szerepet játszanak abban is, hogy a párizsi megállapodásban és a hőmérséklet célokban is elérjük a vállalásainkat. Az új technológiák bevetése nagyon fontos az átállás szempontjából, de pillanatnyilag most az amazonaszi esőerdő felé tekintünk, és ez helyes is, hiszen ezek nagyon fontosak. Nem véletlenül hívják a föld tüdejének ezt az erdőt, ugyanis két milliárd tonna széndiokszidot köt meg évente. Igen, ezt jól hallották, ez 5%-a a világ teljes kibocsátás mennyiségének. Ez a legfontosabb módja annak, hogy a Párizsi klímaegyezményt meg tudjuk tartani. Az Amazonas van eh, most eh, tomboló tüzek veszélyeztetik a jövőnket, eh, meg kell tennünk mindent, hogy megvédjük ezt az erdőt. Kiitos Güteland. Sitten seuraava puhuja on Köszönjük Guteland. Asszony, a következő szó Stefan Bizsú egy percben. Madame la Présidente... Euh, Elnök asszony, kedves kollégák! Én a tengeren túli területekről származom, és szeretném támogatni az Amazon vidéki népeket, mert állandóan feszélyezteti őket ez az állandó tűz, mindannyiunkat. De körülbelül 300 ezer európai él az Amazon vidékén, tehát Franciaországnak és Európának van közös határa az égő Brazíliával, ezért teljesen legitim dolog és felelősségteljes dolog, hogy fellépjünk és védjük az Amazon vidékét. Ugye nagyon fontos vigyáz, őz, őrizni a növény és állatvilágot, mégpedig sürgősen. Struktúrát, meghatározott, koordinált módon kell fellépnie a parlamentnek, ugye hatékonyan és koordinált módon. Kérem tehát minden egyes lehetőséget használjunk fel arra, hogy az Amazonasszal kapcsolatban legyen stratégiánk, és a fenntartható fejlődés célkitűzéseit betartassuk, és nyilván védjük a sokszínűség, a sokféleség ö, ö, neveket is, illetve azokat az elkötelezettségeket, amelyeket a Párizsi megállapodás tartalmaz. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Bas Eichhout egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szerintem mindenkit sokkoltak azok a képek, amelyeket láthattunk a nyáron az Amazonasról, és jó az, hogy beszélünk a Márkoszúr megalapodásról is, amelynek célja az az, hogy megerősítsük a kereskedelmi együttműködést Brazíliával és más országokkal. És most nem kell senkit se hibáztatni, ezt az EPP kollégáknak mondom, hogyha elolvassuk, hogy mi van ebben, akkor azt láthatjuk, hogy a kereskedelmi és fenntarthatósági fejezetben van szó az erdőírtásról, és csak azt mondják, hogy elő kell segíteni a megfelelő előállított termékek behozatalát, itt csak ösztönzésről van szó, pedig a Mercosur megalapodás kötelező érvénynek kellene, hogy legyen. Tehát ez a megállapodás teljesen bizarr prioritásokat fogalmaz meg. Nem előírjuk, hanem csak ösztönözzük a fenntarthatóságot. Ez a fajta nyelvezet, amelyet mi alkalmazunk. Ezért kérdezem a tanástól és a bizottságtól, hogy meg akarják-e változtatni ezt a megfogalmazást annak érdekében, hogy kötelező érvényű szabályok legyenek ebben benne, ehelyett a nagyon gyenge fejezet helyett a Mercosur megállapodásban. Köszönjük, eh, Eichhout képviselő. Emmanuel Morel következik egy percben. Merci, madame. Eh. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen valamennyiünket eh, rendkívül elszomorít az amazonasi helyzet, de nem elég, hogyha elítéljük ezt a helyzetet, meg kell ismerni az okokat, és le kell ebből vonni a politikai következtetéseket. Bolsonaro politikája bűncselekménnyel ér fel, tönkreteszi az ős lakos népek lakóhelyét, és mérgező növényvédőszereket engedélyez. A másik pedig a brazil nagy ipar, amely az exportra épül, és egyre több területet foglal el magának. Hallattam a jobboldali kollégákat, ők álszent módon azt mondják, hogy a mercosur nem lehet Bolsonaro úr érdemeire alapozni. De hát ez egy rossz vicc. Egyre több etanol, egyre több cukor és hús termelődik, és közben hihetetlen mértéket ölt az erdőírtás ez egy klímagyilkos politika. De legyünk következetesek, legyünk logikusak, hogyha valóban meg akarjuk oldani ezt a helyzetet, akkor utasítsuk el a Mercosurt. Kiitokset edustaja Morel. Sitten annan puheenvuoron edustaja Edina Totille. Puolitoista minuuttia. Tot Edina következik másfél percre. The mic, it's working, okay. Köszönöm a szót évek óta látjuk az erdőtüzek puszttó hatását amelyek közül külön kiemelést érdemel az amazonas vidékén bekövetkezett katasztrófa amelyet rendkvül súlyos ügynek tartok. véleményem szerint az európai unió feladata hogy minden anyagi és technikai segtséget megadjon az érintetteknek és a rászorulóknak. úgy gondolom hogy az erdőirtással szemben úgy célszerű fellépni hogy az erdőirtás mögött húzódó gazdasági okokat próbáljuk meg orvosolni. örömmel láttam hogy az új európai bizottság prioritásként kezeli az erdők fokozott védelmét. fontosnak tartom a témában most tárgyalás alatt álló bizottsági közleményben felsorolt tervezett intézkedések végrehajtását továbbá javaslom azok kibővtését az erdőirtás gazdasági okainak megszüntetésére irányuló intézkedésekkel. az erdők védelme az erdők fogyásának megálltása globális kérdés fontos hogy az európai unió és tagállamai saját területeiken is ösztönözzék az új erdők teleptését. magyarországon a kormány kulcskérdésként tekint az erdőteleptések támogatására idén több mint a duplájára emelte az erdőteleptéshez igényelhető támogatások összegét és megnövelte azok igénybevételének időtartamát. köszönöm. Köszönöm szépen, Tóth képviselőasszony. Most Pulkát képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, az amazonaszi erdőtüzek nem véletlenek, emberi tevékenység oka vannak a háttérben, nagyon sok területet a mezőgazdaságra akarnak felhasználni, a fogyasztásunk, a kereskedelmünk is felelős ezért, és az Európai Bizottság a közleményében ezt el is ismerte, viszont most már tettekre van szükség. Ha komolyan gondoljuk ezt, akkor nem szavaznánk meg egy olyan Mercosur megállapodást, ahol nem a telező érvényű feltétel a párizsi megállapodás végrehajtása és az erdő írtás megszüntetése az erdőnek kell a középpontban állnia, hiszen a klímakatasztrófa, ha meg akarjuk szüntetni a klímakatasztrófát, az Európai Unió élovas szerepet vállalhatna itt, akkor is, amikor majd tárgyalunk a különböző fajok védelméről. Nagyon sok fiatal tüntet az utcán, azért, mert nem csak szavakat akarnak hallani, hanem tetteket akarnak látni. Ne hagyjuk őket cserben. Köszönjük, eh, Burkhardt asszony. A következő hozzászóló Ries asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ön elnökli ezt a vitát, és köszönöm Vella biztos eh, úrnak is. Talán ez lesz az utolsó vitája velünk. Az amazonasi esőerdő ég a világ legnagyobb erdejét a lángok pusztítják. Ez a diplomáciai kapcsolatokra is nagy hatással van. Erre a régióra figyel most az egész világ. Bolsonaro és Morales felelőssége ez a katasztrófa, és borzasztó az az ördögi kör. Ezek az erdők széndiokszidot bocsátanak most ki, amikor égnek, ezek pedig évszázadok óta megkötött széndiokszid mennyiségek voltak a pálmaolaj, a kakaó, a kukorica, a hús és természetesen a szója is olyan termékek, amelyeket az írtott területeken termesztenek. Mindjárt lezárom a hozzászólásomat. Egy horizontális megoldásra lenne szükség, és szerintem egy Európai Uniós tanúsítványt kellene létrehozni, amelyen azonosítani és előmozdítani lehetne az erdőírtás nélkül termelt termékeket. Köszönöm szépen, Rész asszony. A következő hozzászóló Tuszán asszony egy percen parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Kedves kollégák, ég az Amazonas vidéke és az utolsó korlátot is ledönti, amely az éghajlatváltozást megváltoztathatná. De ott van még a szárazság is. A gazdasági érdekek miatt, amely mindezt feláldozza. Amazon, az Amazon vidékén a profit érdekében mindent elfelejtenek. Ezek a cégek, ezek mezőgazdasági cégek is európai cégek. Azok a cégek, amelyek semmiféle szabályt nem tartanak tiszteletbe, nem figyelnek semmire. A legfőbb szennyezők a világon. Hogy lehet azt elviselni, hogy ez a két ö, olajtermelő ö, nem került felelősségre vonásra? El kellene ismerni végre, hogy milyen törvények uralkodnak a természetben. Mi, akik arról beszélünk, hogy meg akarjuk védeni az életmódunkat, a kérdésem az, hogyan tudják ezt összeegyeztetni a jövővel. Az Európa az az Európa a teljes, amely tiszteletbe tartja a bolygót és az élő természetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tusszá asszony. Regő képviselő következő egy percen parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Az amazonasi esőerdő lángol, és nincsen már több időnk. Ez egy környezetvédelmi válság, és azonnal tennünk kell valamit. A tűzesetek hatásáról már többen beszéltek, a biodiverzitás csökken, és a húsipar érdekeinek rendelünk alá mindent. Az őslakos közösségek elvesztik a lakóterüket. Kompet- Bolsonaro is a kormányának a felelőssége ez, nem tudják felelősen kezelni ezt a problémát csak az oligarchák közötti pénzelosztásra figyelnek, és ehhez az Európai Unió kereskedelem politikája is asszisztál. Nem elég, hogy európai pénzeket fordítunk erre, a gazdasági modellünk következményeit is fel kell vállalnunk. A tanács képviselője javaslatokat kért tőlünk. Itt van néhány javaslat. A Mercosur megállapodás részét képezi a problémának nem szabad ennyi húst importálni, és el kell hagyni azokat a termelési modelleket, amelyek kimerítik a környezetet. De nem szabad asszisztálnunk ehhez a mostani politikához. Köszönöm. Köszönjük, Rego képviselő. A következőket szeretném mondani. Huszan kértek szót tehát ők vannak még a listán, és mind, mindannyian nagyon fontos dolgokat akarnak mondani. És olyan ö, sokan kértek még spontán hozzászólási lehetőséget, és 12 ö, képviselő jelentkezett, és most én szeretném felolvasni azoknak a nevét, akik hozzászólhatnak majd az előre feliratkozottakon kívül, tehát ők lesznek azok. Um, Agius Saliba, Auram, Eh, Andru, anteeksi joveva eh, gallagher jones eh, ja kanyete és sajnálatos módon a többiek csalódni fognak, mert nem tudok nekik szót adni. A következő hozzászóló Bentele asszony lesz. Egy percet kap. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! a hírek és a képek, amelyeket kaptunk az Amazonas mentéről, eléggé ijesztőek, ezt már többen elmondták. Hogyha szem előtt tartjuk azt, hogy nem csak Brazíliában, Kanadában, Oroszországban és Kongóban is nagy területen égnek az erdők, és ki vágják ezeket az erdőket, akkor az EU-nak meg kell kérdeznie, hogy mit lehetne tenni ennek érdekében, hogy ezeket a nagyon is fontos széndiokszid tárolókat megtarthassuk. A válaszom erre az az, hogy az EU-nak egyhangulag kell felszólalnia, ugyanúgy, mint a kereskedelmi meglapodások kitárgyalásakor, az erdők védelme érdekében mind a 28 tagállamnak előtérbe kell magát helyeznie. Nagyon fontos az, hogy a klímavédelem állandó része legyen a kereskedelmi megállapodásoknak egy új parlamenti ciklus elején állunk, egy új bizottság is hamarosan feláll. Igazából nekem hiányzik Josep Borrell mission statementjéből a környezetvédelem. Ezt nemzetközi szinten kellene elvégezni. Nem csak az EU-n belül kell erről beszélni, hanem világszerte ezt kellene előtérbe helyezni. Nagyon fontos az erdővédelem. Úgy gondolom, hogy ezt a fejlesztési segítségnyújtás kapcsán is meg kellene fogalmazni az elnök félbeszakítja a felszólalót. A jövő nekik kell használnunk a lehetőséget arra, hogy így tudjuk kialakítani a fejlesztési segítségnyújtási eszközt. Köszönöm szépen, Bentele asszony. Isabel Santos egy percre, és nagyon kérem, hogy tartsa be a felszólalási időt, mert olyan kollégák is vannak, akik egyáltalán kapnak már szót, Santos kolléga elnök asszony. Az Amazonas régióban puszttó erdőtüzek felhívták magukra a figyelmet, nem csak azért, mert eh, elpusztult eh, az, amit a tüdejének nevezünk, hanem azért is, mert eh, emberi jogi jogsértések is történtek, és ezek elviselhetetlenségig fokozottak. Láthattuk, hogy az őslakosok ellen erőszakos cselekmények történnek, és két vezetőt, aki egyben emberi jogi és környezetvédelmi aktivista is, meg is gyilkoltak. Júniusban két őslakos vezetőt is megöltek. De az érintett aktivisták listája hosszú, és azt hiszem ennek meg kell kongatni a vészharangot, hogy mi is történik valójában a bántalmazásra is számos példát láthattunk, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ezzel ellen fel kell lépnie. A brazil politikai vezetők kijelentették, hogy több tényfeltáró munkát fognak végezni az amazonasi régióban, mind a bányászat, mind pedig a mezőgazdaság tekintetében, és ez megmutatta nekünk, hogy hogy fognak majd kinézni ezek a politikák. Az őslakosok jogaiért ki kell állnunk. Az Európai Unió nem hagyhatja figyelmen kívül a kötelességeit, mivel globális szinten vezető szerepet töltünk be. Minden eszközünket fel kell használnunk arra, hogy kiálljunk az amazonasi esőerdőért és a környezetért, és az emberi jogokat is meg kell védeni. Köszönöm. Köszönjük, Santos asszony. A következő felszólaló pedig Karsbro asszony lesz. Fru talman, Amazonas brinner. <clears throat> Det är en akut... Elnök asszony, az Amazonas lángol, válság van, és uh, sürgős uh, cselekvésre hívja fel a világot. Bolsonaro elnök úr egyáltalán nem fogja felvállalni ezt a felelősséget, és nem fogja komolyan venni az erdőírtást sem. Ellenkezőleg ki akar lépni Donald Trumpal együtt a párizsi megállapodásból tiltakoztak világszerte ez ellen az EU-ban is, ez óriási benyomást gyakorolt ránk. Hogyha tényleg össze akarunk fogni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy megvalósul a párizsi megállapodás, akkor meg kell mentenünk az Amazonaszt a lehető legjobb eszközökkel. A Mercosur kereskedelmi megállapodás ebből a szempontból rengeteg, rettentően fontos, mint Brazília, mint a mi szempontunkból. Ez gazdasági eszköz, és ö, olyan lehetőség, amikor nyomást gyakorolhatunk rájuk, és ö, szigorú körülményeket teremthetünk ö, Brazília számára egyértelmű követelésekkel, ami a fenntarthatóságot illeti, mert ezek a legjobb eszközök a kezünkben, használjuk is őket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kászpró asszony. A következő hozzászóló Gereiro úr egy percben. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Comissário. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyértelműek a tények. Az Amazonas erdő írtását a mezőgazdaság felel, illetve az Európai Unió is, hiszen az Európai Unió behozza a szávas illetve a szóját is. Az Európai Uniónak rá kell lépnie a fékre, és remélhetőleg leállítják ezt a megállapodást, és nem fogunk szóját, marhahúst importálni Brazíliából. És ezekül meg kell védeni az őshonos lakosságot az Amazonas mentén. Elnök, köszönöm szépen. Valisz képviselő, egy perc. Thank you, uh, thank you, Mr. President. Um, köszönöm, elnök asszony. A marhahús előállítása kétségkívül a legfontosabb oka az amazonasi erdőírtásnak. Tehát az erdőírtás leghatékonyabb csökkentése az lenne, hogyha kevesebb brazil marhahúst fogyasztanánk. De az EU most el akarja árasztani a piacot a dél-amerikai marhahússal, ezért kellene a Mercosur megállapodást aláírni. A fogyasztásunk 90%-a Brazíliából származik. Természetesen vannak korlátozások, de még a szavannákat is ültetvények váltották fel, és természetesen ezért írtják az Amazont. Az éves erdőírtás 25%-át az elzavart marhahús termelők írtották ki. Márciusban a bioüzemanyagok fenntartatósági eh, követelményei közé eh, került az, hogy a szója nem lehet eh, a földhasználat váltás kiváltó oka. Őrület ez az egész. Köszönjük szépen Valasz úrnak. A következő hozzászóló Colin Österley asszony, egy percben. Euh, Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A kereskedelmi folyamatok során felelősek vagyunk az Amazonas melletti erdőkért, hiszen főleg a szója és a marhahús behozatalunk jelentős. Az Európai Unió kötelező jellegű klauzákat fogalmazott meg az erdők védelme érdekében, de sajnálatos módon a Párizsi Egyezmény nem betartása semmiféle szankcióval nem jár. Nagyon fontos tehát a Mercosur eh, egyezmény esetében ez, hogy az európai kampány során megfogalmazott biodiverzitás védelmi eh, elképzeléseinket megvédjük. De hogy tudjuk ezt elérni, hogyha folytatjuk a tárgyalásokat? Védenünk kell a fogyasztóinkat, támogatni a gazdáinkat, védeni a környezetet szemben a szennyező termelőkkel. Ma a tárgyalásaink nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak, és felelősé tesz minket azért, ami történik az Amazonas vidékén. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A következő Van Premt képviselő asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm, kedves biztos úr, örülök, hogy újra láthatom ebben a nagyon fontos vitában. Azt látom, hogy pártokon átnyúlóan itt az Európai Parlament nagy a felháborodás azt illetően, ami történt az Amazonas mentén, és én abból indulok ki, hogy egy hangoságot lehet találni, abban is, hogy az Európai Unió erőt mutasson a probléma megoldásához. Van egy mód, ahogy ezzel lehetne bánni, ez pedig az, hogyha átgondoljuk a kereskedelmi politikánkat. A fenntartható fejlesztési célokra van szükség a kereskedelmi politikában, azon kell lennünk, hogy leállítsák az erdőírtást. Két módon lehet ezt elérni. Először is van a fenntarthatósági fejezet, a TSD fejezet, de a parlamentnek van még egy esély arra, hogy erőt demonstráljon, úgy, hogy már a vita elején azt mondjuk, hogy az erdőítást le kell állítani, és úgy, ahogy Brazíliában az emberi jogokkal bánnak, azt le kell állítani. Ennek kell lennie a jövőbeli kereskedelmi politika alapjainak, és erre kell törekednünk a következő években. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fábrem Tasszony. Izabel Barandika asszony következik egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Az amazonasi esőerdőben a tűzesetek, illetve az emberi jogok sértése mindannyiunkra hatása van klíma és szociális szempontból is. A fenntartató fejlődés támogató tervvel eh, kellene ezzel nem fellépni. Szeptember 6-án Brazília, Bolívia, Kolumbia, Ecuador és Surinam írta alá azt a megállapodást, amely arra irányult, hogy ezek az országok fogjanak össze a Párizsi Egyezmény betartása érdekében. A megelőzési politikákat kell létrehozni, ezek tudnak csak hatékonyak lenni. Csak azt támogassuk, ami valóban eredményes lehet fontos, hogy semmilyen piacra, de főleg az unió piacára ne tudjanak bejutni azok a termékek, amelyeket erdőírtás révén állítottak elő. Az értékeket, nem pedig az érdekeket kell szem előtt tartani. Köszönöm. Köszönjük Bilba Barandika asszonynak. A következő hozzászóló Sullivan asszony. Köszönöm, elnök asszony. Valamennyien elborzadva láttuk a katasztrofális tüzeket az amazonasi esőerdőben. A múltban nem figyeltünk, sőt, talán még bátorítottuk is a Bolsonaro rezsimet. Az olcsó és pusztító hatású marhahús termelés fűtötte az erdőírtást az az állásfoglalás, amelyet erre válaszként megfogalmaztunk, szerintem jó lett, és nagyon örülök annak, hogy nem riadunk vissza, attól sem, hogy a kereskedelem politikát ezzel összekapcsoljuk. Az olyan kereskedelem megállapodások, amelyek büntetik a civil szervezeteket, megszegik a törvényeket, és a nemzetközi megállapodásokat nem juthatnak át a mi parlamentünkön. hamisak azok az állítások, hogy a fejlődés szembe állna a környezetvédelmével. Emiatt jöhetett létre ez a mostani helyzet. Egy halott bolygón nem lesznek munkahelyek, de ott sem lesznek munkahelyek, ahol idegen kezekben van a föld, és ahol nem figyelnek az emberek jólétére. Tehát remélem, hogy ez a ház el fogja utasítani ezt a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen, O'Sullivan úr. A Ferendez kollega következik másfél percre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! a klímaváltozás elleni harcot világszinten kell folytatnunk. Az erdők ehhez elengedhetetlenek, ez nagyon fontosak a fenntartatóság szempontjából, de ugyanennyire fontos a szolidaritás is, ugyanis ami most az Amazonas mentén történik, 5 millió négyzetméterről van szó, ez nem csak Brazíliát illeti, itt különböző tüzekről van szó, Európában is voltak erdőtüzek, tehát nekünk példát kell mutatnunk mások számára is. Láthatjuk azt, hogy hazámban is 2017-ben emberek is meghaltak az erdőtüzek miatt. Európának a megelőzésre, az együttműködésre kell törekednie, különböző programokat kell finanszírozni, alapokat kell finanszírozni annak érdekében, hogy az Amazonas mentén és máshol is betartsák az emberi jogokat, a fenntartatóságra törekedjenek. Köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen Fernandez úrnak, most pedig Cezár Luena egy percre. Sí, buenas tardes. Estamos, señorías... Jó estét kívánok mindenkinek! Itt a biodiverzitásról és az esőerdőkről beszélünk, és ahogy a tanács képviseltében a miniszterasszony is elmondta, itt európai vezető szerepre van szükség. Ha össze tudjuk békíteni a magánérdekeket, az ipari érdekeket, a föld gazdálkodás érdekeit, akkor lehet fenntartható fejlődést kialakítani. Az Európai Uniónak ki kell mondania, hogy nem importálunk olyan termékeket, és korlátozzuk azokat a termékeket, amelyeket erdőírtással állítanak elő. Ma délután már küzdöttünk egyszer azok ellen, akik tagadják a klímaváltozást, de itt nem szabad meghátrálnunk, és ugyanolyan következetesnek kell lennünk. Köszönjük, Luena úr. Most pedig Katajnán asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az erdőtüzek emlékeztettek minket a például a Mercosur megállapodásban is szereplő fenntartható fejlődési fejezetekre és a Párizsi Egyezmény alatt tett vállalásainkra. A Mercosur megállapodást mindenképpen a fenntartható fejlődés elvei között kell megvalósítani a sztenderdeket, amelyeket meghatároztunk, be kell tartani. Olyan tranzakciókat kell létrehozni, amelyek mind a két fél számára előnyösek. Azt látjuk, hogy az erdőírtás egyre kevésbé okoz problémát Európában. A legtöbb tagállam fenntartható erdőpolitikát folytat, de itt az Európai Parlamentben az erdőpolitikát nem koordináljuk megfelelően. Például frissíteni kellene az európai erdőstratégiát, és ez fontosabb, mint valaha. Köszönjük szépen Katajnan asszonynak. A következő felszólaló Holmgren úr egy percben. Köszönöm szépen. A múlt héten lehetőségem volt arra, hogy találkozzak az unikui törzs két tagjával, akik látták azt, hogy leég falujuk. Úgy gondolom, hogy az erőtüzegerén fellépésnek, közös fellépésnek kell lennie. Bolsonaro elnök azzal fenyeget, hogy kilép a párizsi megállapodásból, és még így is növeli az erdők írtását. Ezt le kell állítani, a teljes klímarendszer legsérülékenyebb részéről van itt szó az EU mm, nem helyezheti előtérbe a szója import növelését akkor, hogyha ez fenyegeti az esőerdőket. Egy új kereskedelmi meglepodásra van szükség. Szeretnék kérdést intézni a biztoshoz. Hogyan tudják biztosítani azt, hogy a tagállamok, illetve az országok választhatnak, akkor hogy megvegyék az esőerdőt, vagy ne kapjanak európai támogatást. Elnök, köszönöm szépen Holmgren úrnak, most pedig Ben Huba úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az év eleje óta, az Amazonas óta 6000 négyzetméter erdő égett el. Ez Ausztria területének 8%-át jelenti. 80%-át ezen esőerdőknek, amit kivágtak, mezőgazdasági célra használják fel. A Mercosurra fennálló kapcsolat aggasztó ilyen szempontból, hogy látjuk azt, hogy hogyan vágják ki az esőerdőket. Nem lehet azt várni, hogy mi itt Európában betartjuk a klímacélokat, és húst hozunk be a Mercosur országokból, és ráadásul az európai gazdálkodóknak is megfelelő minőségű, és mennyiségű hústerméke van. A brazil kormányjal szemben én erős szankciókat követelek, szerintem le kell állítani a különböző húsexportot, és ugyanúgy, ahogy ezt a finn elnökség javasolta. Köszönöm szépen, Bernhuber úr. A következő hozzászólótója asszony egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony szót. Az Amazon vidéke ég. Ég az a föld, amely 20%-át biztosítja annak az oxigénnek, amit beszív, beszívunk. Tönkreteszi a népeket, a biodiverzitást és gyakorlatilag ezt olyan vezetők okozták, akik kihasználják a régi kapitalizmus keretén belül az embereket. Van egy kifejezés, amelynek értelmében a jólét, a jólét a legfontosabb, de újra kell gondolnunk a szakpolitikákat itt az Európai Unión belül is. Miért nincs ehhez bátorságunk, akár csak a Mercosuri megállapodás felülvizsgálatára, hogy a környezetvédelmi célokat nagyon fontosnak tartsuk. Vannak olyan országok, akiknek hasonló a problémáik, mint nekünk. Szerintem Európának teljes mértékben hozzá kéne járulnia az erdők újratelepítéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tója asszony. A következő hozzászóló Metz egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. 1990 és 2016 között 1,3 millió négyzetméter erdőt veszítettünk el, ez 800 ezer futballpálya óránként. Pedig ez járul hozzá a, a táplálkozásunkhoz is. Arra ösztönözzük ezeket a területeket, hogy szóját termeljenek, és használják a növényvédőszereket. A kap az intenzív mezőgazdaságot támogatja, illetve a takarmány nagy mennyiségű beszállítását. Ezen kívül ott van a Mercosur megállapodás, ez még súlyosbítja a helyzetet. Hetek óta ég az Amazonas vidéke. Úgyhogy nekünk is megvan a felelősségünk ebben. Logikusan járjunk el, állítsuk le azokat a termékeket, amelyek hozzájárulnak az erdőírtáshoz, és ne áldozzuk fel az ottani lakosokat a mezőgazdaság számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mert asszony. Spiráki kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki itt azt követeli, hogy sürgető intézkedéseket tegyünk az amazonasi tüzek ellen, hiszen óriási a katasztrófa, hogy nem lehet már ezt visszafordítani. A Bolsonaro kormány nem eh, fenntartható módon jár el, túlságosan módon kizsákmányolja az erdőket. Az EU-Mercosur megalapodás fontos eszköz lehet az erdők védelme életében. Ez egy jó megalapodás a tisztességes kereskedelem érdekében, és eh, Brazíliát kötelezik arra, hogy valamit tegyen. Az erdő tüzek már régóta léteznek, de most már a mi kezünkben is van egy eszköz, hogy nyomást gyakorolhassunk. Aki megsérti a Párizsi egyezményt, az a Mercosur megállapodás is megszegi. Szibéria, Indonézia vagy más területek esetében nincsen nyomásgyakorlási eszközünk, több lehetőségre van szükség a fenntarthatóság érdekében, hogy az EU-n kívül is ezt elősegíthessük. A Goa elvették a felszólalótól a mikrofont, most pedig Metzola asszony következik. Az elmúlt hetekben a világ elborzadva nézte, ahogy a lángok martalékával lesz az Amazonas régió, Szibéria, Alaszka és más helyek is a klímaváltozás és az erdőírtás eddig soha nem látott mértéket öltött, és a föld tüdeje füsteltelik meg. A klímavészhelyzettől már klímakatasztrófához jutottunk. Ennél jobban kell reagálnunk, mint a gyerekes Twitter viták a populista politikai rövidlátás tragikus következményekkel jár majd a gyermekeink és unokáink egészségére nézve. Amit ez megmutatott nekünk az az, hogy a természeti erőforrásokat nem fenntartható módon fogyasztjuk. Bátran meg kell hoznunk azokat a döntéseket, amelyekre szükség van. A műanyagokat már sikerült visszaszorítani, de ennél tovább kell mennünk, és Európa vezető szerepet tölthet be ebben. Amikor Greta Thunberg először megszólalt, igaza volt, hogy pánikolnunk kellett. Most is drasztikus lépésre van szükség, ezt a döntést kell most meghozni. Köszönöm szépen, Metzola kolléga. Másfél percre Evren képviselő következik. Merci, monsieur. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A helyzet az Amazonas vidékén katasztrofális de világszinten folyik az erdőírtás, nem csak az Amazonas vidékén. Július óta például Indonézia is ég, mégpedig tartatatlan csendben. Itt nem csak kereskedelmi megállapodásról van szó, amikor a masszív erdőírtás ellen fel kell vennünk a, lép, a harcot kellenek szigorúbb intézkedések, mint a Merkozóral szemben. Bővítsük ki a vitát, évekre van szükség, hogy kereskedelmi megállapodás szülessen, és azt végre is hajtsuk. Pedig gyorsan kell lépnünk. A fejlesztési támogatás rövid távon hatékonyabb lehetne, jobban föl lehetne használni, például nyomásgyakorlás érdekében olyan államokra, akik szemet hunynak az erdőítás, az erdőítás előtt. És most azokra a gazdákra gondolok, akiknek nem nagy a választási lehetőségük gyakorta. Meg kell változtatniuk a hozzáállásukat azért, hogy tisztességes bevételhez is juthassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen Evron kolléga. Várbon kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tavaly nyáron Svédországban is erdőtüzek tomboltak, és a tagállami segítséggel ezt sikerült megoldanunk, lengyel tűzoltók is segítettek nekünk. A világszerte tapasztalható erdőtüzek súlyos hatással járnak a környezetre, és én értem, és megértem a braziliaiakat, a brazilokat. De senki nem akarta leállítani a kereskedelmet velünk, csak azért, mert eh, nálunk tüzek tomboltak. Tehát eh, nagy hiba ez a baloldal részéről, hogy ezt a katasztrófát használják ki arra, hogy leállítsák az EU-Mercosur eh, megállapodást. Hogyha a szabadkereskedelmi megállapodást blokkoljuk, akkor nem fognak megszűnni az erdőtüzek az Amazonas mentén, vagy nem fog javulni a klíma helyzet sem, pont ellenkezőleg ez a Mercosur megállapodás inkább hozzásegítheti eh, az országot arra, hogy fenntartató mezőgazdaságot folytassanak. Ez egyfajta mézes madzag, eh, amivel magasabb eh, fejlődést ér, érhetnek el. Ezért kérem a tagállami kormányokat, az itt lévő kollégákat, hogy gyorsan ratifikálják ezt a megállapodást. Elnök, köszönöm szépen Várbon kollégának. Most a spontán felszólalások következnek, ahogy azt Hautala alelnök asszony is elmondta már, háromszor annyian kértek szót, mint amennyi idő lenne. Hét képviselő alatt tudunk szót adni. Esze Viriász kollega kapja először szót. Mr. President, Commissioner Vella. Elnök úr, biztos úr, néhány egyszerű tényel fogom kezdeni. Az amazonasi esőerdő 20%-át állítja elő az oxigénnek a világ légkörében. Több mint egy millió őslakos élete van jelenleg veszélyben. Az erdőírtás és a tüzek évtizedek óta pusztítottak. A tüzek mennyisége 85%-kal növekedett a jelenlegi Bolsonaro kormány alatt. Az Amazonas medence nem az egyetlen régió, amelyet pusztítanak a tüzek. Nincsenek szokványos tüzek, az amazonaszi esőerdő pusztítása fel fogja gyorsítani a globális felmelegedést, emelni fogja a föld hőmérsékletét, és pusztítani fogja a sokféleséget és az ott élő őslakosokat. És mit fogunk tenni, miközben az Amazonhoz porig ég? Ölbetett kézzel nézzük, ahogy a bolygónk lángol? Nem, cselekednünk kell. És már tegnap cselekednünk kellett volna. Arra akarom ö, azt akarom megkérdezni a bizottságtól, hogy mi a stratégia, hogyan próbálják megoldani az erdőtüzek problémáját, milyen fellépéseket, milyen pénzügyi támogatást tudunk nyújtani ezeknek a tüzeknek a megfékezésére. Köszönöm szépen Agius Saliba úrnak. Kis félreértés volt, ön később jött volna, ezt a Berias úr most következik. Köszönöm, Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió és Mercosur között Mercosur megállapodása a legjobb módja az Amazonas eserdők megvédésének. Globális szinten kell küzdenünk a klímaváltozás ellen, és a Mercosur megállapodás igen jó alkalom erre. Az amazonas esőerdők védelme ugyanúgy közös ügyünk, mint az afrikai, ázsiai vagy óceániai környezet megvédése. Az ENSZ fenntartható fejlődési programja is ide tartozik. A Leticia programja Kolumbiában, amelyben hét ország vett részt, köztük Ecuador, Bolívia és Brazília, ők mind megpróbálják az amazonasi esőerdőt megvédeni. Macron elnök a G7 csúcs legutóbbi ülésén eh, nem támogatta ezt. Eh, belpolitikai kérdések miatt eh, sodornő veszélybe nagyon sok olyan kérdést, ami 20 év hosszas tárgyalásai után végre megoldódhatna. Itt nem csak kereskedelmi kérdésekről van szó, hanem elsősorban környezetvédelmiekről. Arias Echeverria spricht nun Frau. Jobb éve képviselő asszony következik. Eh, Köszönöm szépen. Azt mondtuk, hogy az Európai Uniónak eh, példát kell mutatnia a klímaváltozás leküzdésében. Ez igaz lehet, de az is igaz, hogy eh, másrésztről az EU nem tud egyedül fellépni. A klímaváltozás egy globális probléma, és közösen kell cselekednünk. Pontosan ezért úgy vélem, hogy vitáznunk kell, de mindezt tettekké kell átformálnunk. A tagállamoknak nem szabad ratifikálni a Mercosur megállapodást, nem szabad nem csak néznünk kell ezt a katasztrófát, cselekednünk kell. Az éghajlat változik, a természet változik, nekünk is meg kell változnunk, mert hogyha nem változunk meg, akkor ez mindannyiunk végét jelenti. Köszönöm szépen. Charles kollega következik. Köszönöm szépen. Végre egy kérdés a közvélemény elé kerül, mert rámutat egy összetett helyzetre, és végül is mindannyian megértjük ezt. Az Amazonas vidéki tüzek csak egy példa, van több is, több ö, fát kell ültetni Európa, de ha az Amazonas vidékre koncentrálunk, nagyon sok fontos kérdést vetesz fel. Ö, Igenis odafigyelünk az éghajlatválságra, a biodiverzitásra, az ott lakó őslakókra. Mindazon által Írországban kapcsolódunk Európa különböző problémáihoz. És másokhoz hasonlóan én hiszek abban, hogy a Mercosur megállapodás valamilyen eredményt fog hozni. Felhívja a figyelmet az emberi jogokra, a környezetvédelme nem vagyok abba biztos, hogy az EU nagyobb súlyjal nyom majd alatba az a megállapodás aláírást követően. Nyolc évbe telt Korea esetében a végrehajtás. A Mercosur... Köszönöm szépen Jones kollégának. képviselő asszony következik. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové Köszönöm, elnök, az, elnök úr, kedves kollégák! Ne játsszuk el, hogy ártatlanok vagyunk. Az erdőírtásról 2017 óta beszélünk, amikor ebben a témában készítettem jelentést, amelyet aztán a parlament el is fogadott. Pozanáró elnökről már tudjuk egy éve, hogy tönkreteszi az erdőket. Ne csináljunk úgy, mintha megdöbbennénk. Tegyük fel inkább a kérdést, hogy miért kellett ilyen sokáig várnunk arra, hogy a bizottság akciótervet készítsen az erdőírtással szemben, és miért nem született állásfoglalás ebben a témában. Csak úgy teszünk, mintha minket érdekelne ez a téma. Nézzünk szembe a tényekkel, az erdőt tönkreteszik, az erdő pedig az élet. Úgyhogy ne csak beszéljünk, ne legyen üres beszélgetés, hanem állítsuk le ezt az egészet, és találjuk meg a megoldást. Köszönöm. Avram kollega következik. Mr. President, dear colleague. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A baloldaltól kezdve a jobb dalig. Mindannyian elítéljük a szönséges helyzetet az Amazonas mentén, de miért nem hagyunk fel a siránkozással, és inkább cselekszünk, hiszen az Európai Unió tehet valami konkrét dolgot. Vannak kereskedelmi eszközeink, amelyekkel nyomást gyakorolhatunk, ezt ki is kell használni. Az EU aláírta a Mercosur megállapodást, és eh, ez által azt látják, hogy ez nem csökkenti a környezetvédelmi standardokat, elővigyázatossági ez benne van ebben. Nos, meglátjuk, hogy bolsonaro hogyan tartja be az ő kötelezettségeit. Az EU-ban kötelező figyelembe venni a bédővezetást. addig kellene legalább felfüggeszteni ezt a megállapodást, amíg a tűzek tartanak, és amíg nem zárták a tűzek okáról szóló vizsgálatot, hogyha nem veszük komolyan ezt az tüzet, akkor mi kell még az EU-nak ahhoz, hogy felfüggesse ezt a kereskedelmi megállapodást? Elnök, köszönöm szépen Avram kollégának, végezetül pedig Keller kolléga kap még szót. Just to say at the outset, um, I'd welcome the opportunity, and I don't think this. to szeretném elmondani, hogy itt nem a jobb vagy baloldalról van szó, Bolsonaro jobboldali, de nem ő az egyetlen, aki erdőket éget. Beszéljünk itt most erkölcsi kérdésekről, hogy hogyan bonyolítjuk a kereskedelmet, és hogy hogyan hat mindez a bolygóra. És persze jelenleg jövedelmező dolog az amazonasi erdőt felégetni, és ez az egész világon így van, mert próbáljuk a piacokat kielégíteni, és amíg ezt elfogadjuk Európában, és ezekről a világrészekről importáljuk a szóját, a kávébabot és más terményeket, addig ez folytatódni fog. Mondjuk ki világosan, hogy a Mercosur megállapodás, hogyha ezt ratifikáljuk, akkor azzal Európa fogja tönkretenni a párizsi megállapodást, nem pedig a másik fél. Erkölcsi kötelességünk ragaszkodni ahhoz, hogy bármilyen kereskedelmi megállapodás, amelyet megkötünk, megfeleljen a párizsi megállapodásnak, és ezt fontosnak kell tartanunk, mikor aláírjuk a Mercosur megállapodást. Köszönöm szépen Kelehár úrnak. A spontán felszólalások ezzel lezárultak. És most a vita végén még egyszer Vella biztos kap szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Szerintem mindannyian egyetetünk abban, hogy az esőerdők nagyon fontosak a bolygó szempontjából, és a jelenlegi tüzek nagyon is aggasztóak mindannyiunk számára. Ráadásul a világ többi részén is vannak még erdőtüzek. Valóban mindegyik erdőtűzzel foglalkozni kellene, legyen ez Szibériában, Angolában, Közép-Afrikában, vagy Dél-Amerikában. Ezek a tüzek azt mutatják, hogy sürgősen, együttesen fel kell lépnünk a klímaváltozás ellen. Az erdők elengedhetetlenek az éghajlatváltozás elleni harcban, az erdők védelme nagyon fontos részét képezi felelősségünknek, hogy meg tudjunk felelni a Párizsi Egyezménynek. A legtöbben az EU-Mercosur megállapodásról is szóltak. Van egy fenntartatósági fejezet ebben a megállapodásban, és ennek alapján mind az EU, mint pedig a Mercosur országok köztük Brazília is egyértelmű kötelezettséget vállaltak a párizsi megállapodás mellett. A párizsi megállapodás értékében Brazília az erdőírtás ellen kell, hogy fellépjen. Ehhez kellene még magánszektor intézkedések is, mint például különböző moratóriumok, vagy az a kötelezettség, hogy a um, hús előállító cégek nem vesznek át eh, húst olyan területről, amely ilyen erőt írtottak ki. Nagyon fontos az, hogy ez egy általános társulási megalapodás legyen, amiben benne vannak az emberi jogok, és illetve a környezetvédelem is. Így tudna az Európai Unió és az Európai Parlament és egy plusz eszközt adni az együttműködés a párbeszéd érdekében, és piacainkat, állampolgárainkat közelíthetni egymáshoz. Sokan aggódnak amiatt, hogy a kötelezettségvállalásokat nem veszik komolyan. Az EU-Mercosur megállapodás tartalmaz egy átfogó kereskedelmi és fenntarthatósági fejezetet is, amelyben kötelező érvényű előírások vannak a környezetvédelemre, a klímaváltozás elleni harcra, és benne van az a kötelezettség is, hogy át kell, végre kell hajtaniuk a Párizsi Egyezményt. Az Európai Unió különböző eszközöket alkalmazott arra, hogy ezeket a kötelezettségeket valóban betartsák. Hogyha az egyik fél nem felel meg a kötelezettségvállalásainak, akkor használhatjuk a, azt a vitarendezési mechanizmust, amely pontosan a megállapodás erre részére vonatkozik. Szeretnénk azt biztosítani, hogy és reméljük, hogy Brazília betartja ezen kötelezettségvállalásait, vagyis 2025-re 37%-kal csökkenti az üvegházi gázkibocsátásait 2005-höz képest, és leállítják az erdőírtást a brazíliai Amazonas mentén. Az EU arra kötelezte magát, hogy 2030-40%-kal csökkenti a kibocsátását. Sokan azt mondták, hogy a keresleti oldalt is figyelembe kellene venni, Például vannak itt is olyan termékek, amelyek az erdőjutáshoz kötődnek. Van egy olyan jogotási javaslat, amely pontosan erre vonatkozik, mert vannak most is olyan előírások, amelyel meg lehet tiltani a nem legálisan kivágott fák kereskedelmét. A cég az az, hogy az illegális erdő, erdőírtást még jobban meg lehessen állítani, és jobban lehessen biztosítani a fogyasztókat a termék származásáról. És hadd említsem meg azt, hogy volt egy közleményünk is az erdőításra vonatkozólag, ahol számos intézkedést jelentettünk be olyanokat, amelyek az újraerdősítésre, tanúsítványozásra vonatkoznak, és amelyek kell meg lehet mutatni azt, hogy az adott termék nem erdőírtás által jött létre. Vannak szabályozói eszközök is, amelyel az ellátási láncot lehet átláthatóbbá tenni. Ezen kívül támogatni kell az erdőt támogató intézkedéseket, a vállalatok felelősségvállalását is támogatni kell, és végezetül létre kell hozni egy érdekelt felek platformját, ahol kormányzati képviselők, NGO-k, kiskereskedők is részt vesznek. Végezetül hadd hát emlékeztessek mindenkit arra, hogy a társulási szerződés jogi szövegét az EU tagállamoknak és az Európai Parlamentnek is jóváhagyásra megküldjük. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Vella biztos úr. Most pedig a vita végén a tanács nevében Tupuráinen asszony kap szót. Mr. President, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Lezárásként szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon hasznos vitáért, ami egy égető fontosságú kérdést feszeget. Valamennyien egyetértünk abban, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy az erdőket megvédjük. Javítanunk kell az EU fellépésén ebben a témában, és tovább kell dolgoznunk azért, hogy a nemzetközi vállalásainkat teljesítsük. Önök közül sokan említették a Mercosur kereskedelmi megállapodást. A Mercosurral kötendő megállapodás egy fenntartható fejlődési fejezetet is tartalmaz, amely a legmagasabb sztenderdeket vezeti be. A kiinduló pont az, hogy a fokozott kereskedelem nem következhet be a környezetvédelmi vagy munkaügyi feltételek romlása árán. Pont ellenkezőleg fenntartható fejlődésre van szükség. A Mercosur megállapodás egyik fejezete konkrétan kitér a klímaváltozásra és arra, hogy a felek betartják a Párizsi Egyezményt. Az erdőírtás megelőzésére is szerepelnek benne intézkedések, de akárcsak itt az Európai Parlamentben, a tanácsban is korai szakaszában tart még az egyeztetés erről a megállapodásról. Teljes körűen meg kell vizsgálni a tárgyalás alatt álló megállapodást, és fontos lesz mind a két intézmény számára az, hogy őszinte vitát folytasson a megállapodásról, mégpedig tények alapján. Szeretném azt is megjegyezni, hogy a nyitott, ambiciózus és szabályokon alapuló kereskedelempolitika érték alapú, befogadó és fenntartható. Ez a finn elnökség prioritása. A klímavédelmi fellépést is többen sürgették önök közül. Itt az ideje annak, hogy cselekedjünk klímaügyben, most nem pedig később. Az EU másokra is kihathat azzal, hogy példát mutat nekik. Ezért létfontosságú, hogy megállapodjunk egy klímasemlegességi célban, amelyet 2050-ig minden EU tagállam teljesít, mégpedig minél hamarabb. Hölgyeim és uraim, az amazonasi esőerdőket meg kell védenünk, és meg kell őriznünk a következő generációk számára nagy pusztítás zajlott már mostanáig is, és én ezt sajnálatosnak tartom, de a további pusztulást meg kell akadályozni. Az Amazonas medencében is máshol is meg kell őriznünk az erdők épségét, mert ez az életünk szempontjából is létfontosságú. Az erdőírtás egy globális kihívás, és nagyon sok bonyolult aspektusa van. Ezért a tanácsi konfigurációban való együttműködés létfontosságú a siker szempontjából, és az uniós intézmények közötti együttműködés is nagyon fontos, ezért vagyunk itt ma mindannyian. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek az aktív részvételt és a figyelmet. Köszönöm szépen, Tupurainen miniszterasszony. Ezzel lezárult a vita, és néhány percre megszakítom az ülést.